Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Azt hiszem, el tudjuk kezdeni a ma reggeli munkánkat, és aztán a kollégák azok majd szép lassan csatlakoznak hozzánk. Emlékeztetni kell önöket, hogy a hétfői ülésünket folytatjuk most, ennek a második részét tartjuk meg ma, és arról is tájékoztatni kell önöket, hogy néhány kollégánk szólt, hogy nem tudnak itt lenni ma, mert más kötelezettségeik vannak. Néhányuknak az otthonukban, a saját országukban. Hanna asszony, Iliana Jotó asszony Ausztriában lesz, és Jömafej úr pedig az árnyék jelentéstevői üzenetét másnak adta át, Bolcsák úr pedig üzenetet küldött és tájékoztat bennünket, hogy sajnos nem tud ma jelen lenni. Ennyiről szerettem volna tájékoztatni a kollégákat, és azt hiszem, hogy most készen állunk arra, hogy kezdjünk a következő napi rendi pontunkkal, ami nem más, mint kohéziós politika az Európai Unió hegyi vidékeim. Egy jelentésről van szó. Körülbelül az Európai Unió területének a 30%-a hegyvidék, és a gazdasága főleg a turizmuson és a mezőgazdaságon nyugszik a e területeknek. Közös problémáik vannak, mint például alulfoglalkoztatottság, egyre kisebb populáció, már népesség. A szakbizottságunk úgy döntött, hogy idén egy saját kezdeményezésű jelentést készít a hegyvidékekről az Európai Unióban, ami megvizsgálja azt, hogy milyen módon tudja a kohéziós politika enyhíteni a hegyvidékek problémáját, illetve hogyan tudnák maximalizálni a lehetőségeiket a munkahelyteremtés és a növekedés, gazdasági növekedés tekintetében. Jótova asszony fogja ma bemutatni a jelentés tervezetét. A módosítók benyújtásának határideje január 26-a kedd dél 10 óráig tudjuk megvitatni ezt a napi rendi pontot, mert utána eszmét fogunk cserélni a biztos asszonyjal. Már is megkérem a jelentéstevőt, hogy egy 10 perces prezentációval mutassa be a jelentéstervezetét, ezután az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Talán az ő felszállási idejüket is fogjuk majd korlátozni, de először is jó asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, bolgár nyelven fog beszélni. Elnök asszony is szólt néhány számról, én is szeretnék további számokat felsorolni, amelyek azt illusztrálják, hogy mennyire jelentős a népességfogyás problémája ezeken a területeken. Hol a Horvátországot leszámítva, hiszen Horvátország nemrég csatlakozott, az európai népesség 17-18%-a él hegyvidékeken. Ez első pillantásra nem tűnik nagyon nagy számnak, de ezek a régiók nagyon különlegesek, nagyon különlegesek a problémáik, és más lehetőségeket nyújtanak, mint a többi térség kihívás a kohéziós politikának a hozzáadott értékét és a eredményeit vizsgálni ezeken a területeken. Az árnyékjelentéstevők és én is sokat dolgoztunk ezen a témán, tisztában voltunk azzal, hogy mások az életszínvonal lehetősége ezeken a területeken. Szeretnénk a régiók jövője szempontjából egy új politikai keretet kialakítani, figyelembe véve azt, hogy a jelenlegi regionális fejlesztés nem kifejezetten rájuk vonatkozik. A különböző regionális fejlesztési tervek azok nem lehetnek egymás versenytársai, hanem egymást kell, hogy kiegészítsék. Mi is ezt szeretnénk elérni, azáltal, hogy ezt a jelentést összekapcsoljuk a regionális stratégiákkal. Például ennek a különböző területeivel. Három ö, célt tűztünk ki magunk elé. Remélem, hogy ez az önök előtt fekvő munkadokumentumból is majd kitűnik. A jelenlegi eszközeinket egy átfogó regionális fejlesztésre szeretnénk fordítani, természetesen európai eszközökről beszélek. Másodszorban további eszközöket kell találnunk európai szinten, európai megközelítéssel, a kohézió és a régiók fejlesztése céljára, azért mert nagyon jellegzetes problémáik vannak, ahogy említettem, és végül, de nem utolsó sorban a következő pénzügyi tervidőszakra vannak konkrét terveink. Konkrét fejlesztési programot szeretnénk látni, ami a hegyvidéki régiókra fókuszál, és még ha nem is fogunk az összes területtel foglalkozni, a legkevésbé fejlettekre szeretnénk elkülöníteni pénzügyi alapokat. Mik a közös tulajdonságai ezeknek a régióknak, illetve miben különböznek a legfejlettebb és a legelmaradottabb hegyi régiók? Az én országomban például a Kárpátokban nagyon rossz helyzetben vannak a hegyi régiók. A 21. században is 100%-os a depopulációs ráta, azaz nagyon nagy mértékben hagyják el a lakosok ezeket a területeket. Volt egy ESPON felmérés, ami szintén azt mutatta, hogy milyen lehetőségei lennének a hegyi régióknak, például nagy nagyon jó minőségű termékek előállítására alkalmasak ezek a területek. De ahhoz, hogy ilyen fejlesztéseket tudjunk eszközölni, ahhoz nagyon fontos, hogy a természetet és a természeti erőforrásokat megőrizzük. Az első tervezet megírás előtt sok civil szervezettel találkoztunk ezeken a területeken, és helyhatóságokkal is, és elemeztük, hogy mit mondanak a klímaváltozás és a szennyezés különösen érinti ezeket a területeket, közös kihívások állnak a hegyi régiók előtt, hasonló lehetőségek rejlenek bennük, de nagyon sok segítségre van szükségük. Kollégáim, az árnyék jelentéstevők és én is úgy láttuk, hogy az egyik első feladat az lenne, hogy egy definíciót alakítanánk ki arról, hogy mi is egy hegyvidéki régió, hogy ezután ezen definíció alapján tudjunk tovább dolgozni, például a regionális politika területén. A regionális alapok esetében van egy ö, definíció, de ez csak a mezőgazdaság szempontjait veszi figyelembe, például azt, hogy milyen különleges mezőgazdasági eszközökre van szükség ezeken, vagy gépezetekre van szükség ezeken a területeken, vagy hogy itt rövidebb a szezon. A szövegünkben kitérünk azokra a területekre is, amelyek körbeveszik a hegyvidéki régiókat. Ez az Alpok régió, vagy az Alpok stratégia esetében is már megtörtént. A helyhatóságokkal elmélyült eszmécserét folytattunk arról, hogy hogyan lehetne a kohéziós politika beruházási lehetőségeit kihasználni. Három a oktatás, az intelligens növekedés és a környezetvédelem területére összpontosító programokat soroltunk fel, a KKV-k fontos szerepét hangsúlyoztuk, amelyeknek ezeken a régiókban több segítségre van szükségük, hogy semlegesíteni tudjuk azokat a problémáikat, amelyek például az erőforrás hiányból vagy a távol eső területen való működésből erednek technológiai parkokban könnyebb egy KKV-nak, mint egy hegyvidéki régióban, ezért aztán akár hegyvidéki régióban is ilyet létre lehetne hozni. Aztán a az oktatás területére is kitértünk, ami szintén nehéz kérdés a hegyvidék területén. A kohéziós politikai megoldások, a természeti erőforrásokat kihasználják az erdei és hegyi területeken, de ahhoz, hogy hosszú távú céljaink legyenek, ahhoz alkalmazkodni kell tudni a klímaváltozáshoz. Az internetbe való beruházás szintén kulcsfontosságú a hegyvidéki régiókon. A fiatal, aktív emberek nem maradnak ott, hogyha nincs internet hozzáférésük, és széles sáv nem elérhető számukra az a demográfiai problémákat részben megoldaná. A jelentés egyik célja az, hogy valódi kohéziót érjünk el egy hegyvidéki régiókra vonatkozó stratégián keresztül. Ez nem könnyű, de nem lehetetlen. Fejlesztési programról, közös megközelítésről beszélünk, amelyel beruházási lehetőségeket vonzanánk ide, mint például a Horizont 2020 COSME, vagy más programok segítségével ezeknek a szakpolitikáknak van hatása a hegyvidékekre már ma is, de egy közös megközelítésre lenne szükség, akár már a jelenlegi programidőszakban is, a jövőben pedig egy átfogó stratégia alapját képezhetné ugyanez. Közös koordinációs mechanizmusunkba be kéne vonni a hegyvidéki jogiakat a következő pénzügyi időszakban. Ezt a lépést is felsoroljuk a dokumentumban. A szegény és alulfejlett hegyi régiókra, illetve a határokon átnyúló dimenzióra is kitérünk. A hegyi vidékek általában határvidékek, és azért nagyon fontos az együttműködés, és együttműködés révén lehetne az életminőséget javítani ezen régiókban. A többi javaslatunkat el tudják olvasni a jelentéstervezetben. Nagy öröm számomra, hogy meghallgathatom a kollégák véleményét és gondolatait. Bármit, amit úgy gondolnak, hogy hasznos a jelentés szempontjából, osszanak meg velem. Köszönöm szépen. Most az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Bagovics úr először. Eh, <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadónak, hogy bemutatta a tervezetet. Úgy gondolom, hogy nagyon jó a felépítés ennek a véleménynek, és megfelel a várakozásainknak. Ezzel a saját kezdeményezésű véleménnyel kapcsolatosan. Meg kell határoznunk, hogy mi a hegyvidéki régió. Ez az első lépés, tehát a fogalom meghatározás. Az Európai Unióban Egységes stratégiát kell kialakítani, és egy közös szakpolitikát erre a területre. Ami magát a véleményt illeti, úgy vélem először is, azt kell hangsúlyoznunk, hogy Európában figyelembe kell vennünk az erőforrások sokszínűségét. Ott van az Alpok régiója, ahol már a negyedik makro stratégiát elkezdték kidolgozni, ez a legfejlettebb ilyen régió Európában. Másrészt azonban vannak olyan régiók, a balkáni félszigeten például, amelyek még eh, nem is az EU tagállamai, amelyek elnéptelenedéstől szenvednek és más nehézségektől, vagyis nincsen közös nevező ezek között eh, a nagyon eltérő adottságú régiók között. Amikor viszont a kohéziós politika intézkedéseiről beszélünk és a stratégiákról, ezek célja, hogy a fejlesztést, a fejlődést szolgálják ezekben a régiókban. Tapasztalatcserére van szükség azokkal, akiknél legjobban működnek a szakpolitikák, és a szubszidiaritás elvének tiszteletbe tartásával koordinálni kell a hegyvidéki régiók stratégiáit, Erre már említés történt. Talán a legfontosabb intézkedések közé tartozna az is, hogy az infrastruktúrához való hozzáférést biztosítsuk, az utak használatát, illetve a környezeti infrastruktúra használatát, különösen a környezetvédelem kontextusában lényeges mindez. Meg kell említeni aztán a szélesávú internet is, hiszen ez az egyik legfontosabb élet és gazdasági működési feltétel mostanában. A kohéziós alapok nyújtotta támogatás nagyon hasznos volt a korábbiakban is, és a jövőben is fontos alapját képezi majd a régiók fejlesztésének. Az elnéptelenedés ellen is tennünk kell. A gazdasági tevékenységek is nagyon fontos sok jó példa van az úgynevezett destinációs termékekre, vagyis idegenforgalom, gazdaság, a különböző termékeknek az összefogása, egyfajta mikrogazdaság kialakítása ezekben, ezeken a területeken. A térség távoli mi volt a nem probléma, hanem előny kell, hogy legyen, ami a turizmust illeti. Erre kell alapozni a régiók fejlesztését, erről már sokszor esett és kapcsolódni kell a mezőgazdasági termeléshez is, hogy ezeket a termékeket értékesíteni is tudjuk ezeken a csatornákon keresztül, mint például a turizmus és más tevékenységek. Ami pedig a környezetvédelmi és éghajlatváltozási szempontokat illeti. Néhány tél úgy zajlott le az elmúlt időszakban, hogy nem volt hó, ami nyilván nem jó a turizmus szempontjából, környezetvédelmi szempontból sem igazából jó, ami a, a jégtáblák olvadását illeti. De tudatában kell lennünk, hogy milyen előnyeik vannak ezeknek a régióknak, milyen erőforrásokkal szolgálnak, mint például az ivóvíz, vagy infrastruktúrális fejlesztések, és figyelmet kell fordítanunk arra is, hogy szinergiákat tudjunk létrehozni ezeken a területeken, jó együttműködést azokkal, akik eh, a természeti és kulturális örökség védelmén, megőrzésén dolgoznak. A gazdaság a kultúra és a természet védelem területei között együttműködést kell kiépíteni, ez lehet az alapja a legjobb gyakorlatok cseréjének is a különböző tagállamok között. A jövőben bizonyára megpróbáljuk majd módosítani ezt a véleményt, de végső soron véleményem szerint eh, arra számíthatunk, hogy nagyon jó, tartalmas szöveg lesz belőle, amely a hegyvidéki térségekre vonatkozó stratégia kiépítésében hasznos lesz. Talán a legfontosabb, hogy hozzákapcsoljuk ezt azokhoz az intézkedésekhez, amelyeket eh, már kidolgoztunk, amelyek hatékonyak, és amelyeket megpróbálunk bevezetni azokban a tagállamokban, ahol még nem ismerik ezeket. Köszönöm szépen, szépen Sics eh, úr. Köszönöm szépen. Hadd mondjak én is valamit ebben a vitában Jótova asszony nagyon érdekes és nagyon jó dokumentumot készített, nyilván lehet még rajta csiszolni, de lényegében egy olyan anyagról van szó, amely megalapozza majd a parlamenti vitát, és tartalmat ad annak. Úgy vélem, hogy ezzel fel tudjuk hívni a figyelmet, a kollégáink figyelmét a hegyvidéki térségek problémáira. Néhány dolgot szeretnék azonban hangsúlyozni. Természetesen a legfontosabb probléma a hegyvidéki térségekben és a fejlesztésükben, fejlődésükben az elnéptelenedés. Ez közvetlenül kapcsolódik ahhoz, hogy mennyire elérhetőek ezek a területek, vagyis hogy mennyire tudnak bekapcsolódni a közlekedési körforgásba, Például, amikor a határokon átnyúló forgalomról beszélünk. Nem jól képítettek ezek a kapcsolódások, és ez nagy kihívás jelent számunkra. Két dologra szeretném külön felhívni a figyelmet. A tagállamoknak közös eszközöket kellene használniuk, másodszor pedig az európai tagállamok hegyvidéki térségeit, illetve a nem tagállamok hegyvidéki térségeit össze kellene kapcsolni. Persze vannak nehézségek, nehéz helyzetek, de erről nem szabad megfeledkezni ezekről a régiókról. És talán a legfontosabb gondolat az, hogy szinergiákat kell kiépítenünk a rendelkezésre álló források között, különösen a hegyvidéki térségekre igaz ez. Jotova asszony felsorolta azokat a pénzügyi forrásokat, amelyeket fel lehet használni a hegyi térségekben. A szinergia kérdését külön kell hangsúlyozni. Nem vagyok éppen csúcsformában ma, elnézést kérek. Szeretném, hogyha nem csak ebben az esetben, hanem más makroregionális politikák esetében is, megoldást találnánk az intézményes problémákra, vagyis a források szinergiáját intézményesíteni kell. A mezőgazdasági forrásokról, alapokról beszélek, infrastruktúrára felhasználható alapokról, a foglalkoztatás esetében mikrofoglalkoztatásra gondolok, az önfoglalkoztatásra, ezt persze más forrásokból lehet támogatni ezeken a területeken egyfajta agresszivitásra is szükség van, hogy így fogalmazzak. Ki kell használnunk a szinergiák adta lehetőséget teljes mértékben. Végül, de nem utolsó sorban, van valami, ami megelőzheti a népességvesztést, nevezetesen a szélesávú internet bevezetése. A szélesávú internethez való hozzáférés alapvető jelentőségű, Szolidaritást kell mutatnunk ezen a területen, és segítenünk kell a hegyvidéki térségek lakóit. Horvátország szintén rendelkezik olyan területekkel, amelyek nem igazán hegyvidéki térségek, de olyan módon élnek ott az emberek, mint a hegyvidékeken. A Golszki Kóter térségre gondolok, Bosznia-Hercegovinával együttműködésben kell ezt eh, igazgatni, jó gyakorlatokat kell cserélni, hiszen vannak e jó gyakorlatok ezen a területen. Ezek a gyakorlatok eh, kell, hogy megosztásra kerüljenek nem csak az Európai Unión belül, hanem a, az Európai Unión kívüli államokkal is meg kell ezeket osztani. Köszönöm szépen, és elnézést, eh, hogy időközben bele bele a mikrofonba. Köszönöm szépen, következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, Most eh, az ECR nevében szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért a részletes jelentésért, amelyet nagy figyelemmel szövegzett meg. Fontos itt különösen az elnéptelenedés, a munkanélküliség, az életminőség, a munkakörülmények romlása és a migrációs kérdéskör. Egyetértünk a jelentéstevővel, amikor azt mondja, hogy az európai szakpolitikáknak különleges megközelítést kellene alkalmazniuk a hegyvidéki régiók vonatkozásában, amelyek számításba veszik azokat a sajátosságokat, amelyek ezeket a hegyvidéki régiókat jellemzik. Ugyanez vonatkozik a makroregionális stratégiákra is, a hegyvidéki régiók fenntartható fejlődése érdekében. Nagyon jók ezek az iránymutatások, amelyek megtalálhatóak a jelentéstervezetben, ugyanakkor van itt egy fontos elem a frakcióm számára, amivel kapcsolatban korábban nem tudtam szólni. Az árnyék jelentéstevői ülésen sem, mert a közlekedési szakbizottságban dolgoztam, és egy trialógust vezettem a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatosan, tehát nem volt időm elmondani ezeket az észrevételeket, de most szeretném felhívni a jelentéstevő figyelmét a Kárpátok régióra. a kolléga származik ebből a Kárpátok régióból, és ugye itt van a Duna makrorégión is. Itt egyfajta egységesítésre lenne szükség, egyfajta nagyobb lélegzetű stratégiára, úgymond. Bizonyosan van még lehetőség az együttműködésre ezen a szinten. Az együttműködést meg kell erősíteni, például a környezetvédelem területén, vagy akár az áradásoktól való védelem kiépítése területén. Ha megnézzük a Duna régiót és a Kárpátok régiót, ezeket eltérő sajátosságok jellemzik a valóságban. még fel fogom venni a kapcsolatot a jelentéstevővel, hogy jobban kifejtsem ezt a problémát, és megvitassunk vele esetleg egyes módosító javaslatokat e tekintetben. Nagyok ugyanis az elvárások a helyi önkormányzatok részéről ezen régiókban, és a kormány nyok részéről is például utalhatok itt Lengyelországra, Lengyelország új kormányára nagyok, tehát az elvárások ez a régiók vonatkozásában. Egy makroregionális stratégia a Kárpátokkal kapcsolatosan egy nagyon fontos téma lenne, amivel a lengyel kormány foglalkozik majd a következő hónapokban, években. Az egyik legfontosabb kérdés, amelyet a lengyel kormány az Európai Unió szintjén fel fog vetni a jövőben nem akarok tehát túlságosan ebben az irányban elmozdulni ebben, az, ebben a jelentésben. Nem akarom egységesíteni ezeket a régiókat, a, Dan, a Duna régiót nem szeretném egy kalap alá venni a Kárpátok régióval. Külön makroregionális stratégiára van szükség a két régió esetében, tehát külön a Kárpátokra, külön a Duna régióra vonatkozóan. Tehát nem látom annak okát, hogy miért ne lehetne a Kárpátokra is makroregionális stratégiát kidolgozni. Természetesen a már meglévő tapasztalatok felhasználásával, például az Alpok makrorégió esetében próbáljunk tehát kialakítani egy külön stratégiát a Kárpátok régiójára vonatkozóan. Aztán arra is utalnék, amit Jakovcsics kolléga említett az imént, azaz a régiók közötti kapcsolódásokra, kapcsolatokra, a közlekedési hálózatok összekapcsolásával lehet fejleszteni ezeket a némileg elszigetelt régiókat is. Hiszen a közlekedés az Európai Unió a gerincét képezi, és ez fejlesztheti a Kárpátok régióját is már jelenleg is létezik ez a Kárpáti út, folyosó, amelyet még tovább lehetne fejleszteni, és ez az egész régió számára kedvező lenne. Ez egy olyan elképzelés, amelyet a lengyel kormány és az Európai Bizottság bizonyosan javasolni fog majd. Összességében jónak találom a jelentést remeknek, amely különböző vetületeket felölel, a kohéziós politikát, illetően a hegyvidéki régiók vonatkozásában. Kérni fogom a jelentéstevőtől, hogy az iminti észrevételeimet megvitathassuk, és módosítókat fogok benyújtani, hogy megoldást találjunk erre a problémára. Azaz, hogy a Kárpátok régiója vonatkozásában jöjjön létre egy makrorégiai stratégia. Most uh, Lepé úrnak adom meg a szót, Váne asszony árnyék jelentéstevő nevében. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan eh, ön is említette, Monika Váne kollégám nevében fogok beszélni. Váne asszony gratulál a jelentéstevőnek. A jelentéstervezet eh, nagyon széles körű, nagyon hasznos elemeket tartalmaz. Nagyon jónak tartom, hogy az előadó a vízenergiáról és a megújuló energiaforrásokról is beszél a tervezetben. Néha károsabb, ártalmasabb, mint hasznosabb mindez a jelentéstevő szerint. A hegyvidéki ökoszisztémák nagyon komplexek, összetettek, ezért nagyon gondosan kell eljárnunk, amikor belenyúlunk egy ilyen rendszerbe. A hegyvidéki térségekben nagyon sokféle érdek forog kockán, energia, mezőgazdaság, idegenforgalom, ezért a jó tervezést kell hangsúlyoznunk. Az Alpi konvencióról is beszélhetnénk egy egyezményről, amely intézkedés csomag volna a jó tervezésre vonatkozólag. Ez az Alpoki konvenció jó megoldásokat kínált fel a hegyvidéki térségek számára. Különbséget kell tenni a városok érdekei között a hegyvidéki térségekben, illetve maguk a hegyvidéki térségek érdekei között. Ezeket a régiókat úgy kell kezelni, mint olyan területek, ahol áruk, szolgáltatások cseréjére van lehetőség, megközelíthető megközelítése van szükség, figyelembe véve ezeknek a régióknak a sajátosságait. Hozzáfűzném, hogy különböző elképzeléseket szeretnénk felvetni az általános érdekű szolgáltatások tekintetében. A tervezet érinti ezeket a szolgáltatásokat, de csak érintőlegesen. A szociális szempont is nagyon lényeges. A nemek közötti egyenlőség szempontjait is szeretnénk figyelembe venni, ilyen módosítókat is be fogunk nyújtani. Köszönöm szépen, köszönöm. A Márzsé úr önkövetkezik. Madame la Présidente, merci. Elnök asszony, köszönöm árnyékjelentéstevőként a GUE frakció nevében szeretnék szintén köszönetet mondani önnek, és gratulálni az a munka minőségéhez, amelyet ön itt most bemutatott. Az ön jelentése lesz talán az egyik alapvető jelentőségű munka, azt illetően, ami a jövőben történik majd a hegyvidéki régiók vonatkozásában, illetve ezek sajátosságainak elismerését illetően eltérőek a helyzetek, eltérnek a hegyvidéki régiók helyzetei, de ahogyan a jelentés is megfelelően kiemeli, vannak ö, olyan pontok, amelyek közösek, és ö, vannak ilyen eszközök is, amelyek közösek, és amelyekre itt már széles kör, amelyekről széles körben említést tettek itt. Először is az elnéptelenedés problémáját kell megvizsgálni, illetve a hegyvidéki régiókhoz való hozzáférés problémáját, az elszigetelt területekhez való hozzáférés problémáját, illetve a beruházásokkal kapcsolatos problémákat. Hogyan lehet ezeket megoldani? Az a cél, hogy ezen régiók vonzóvá váljanak a gazdasági fejlesztés szempontjából. Az ön Jelentésében a hegyvidéki régió definíciója arra korlátozódik, ami a regionális fejlesztési alap szerint hegyvidéki régió. Ezek szerint a hegyvidéki régiók csak vidéki régiók lehetnek. Noha vannak olyan régiók is, amelyeknek nagyon erőteljes gazdasági fejlesztési potenciálja van sőt, az egyik legfontosabb ilyen potenciállal rendelkező régiók ezek. Azt hiszem tehát, hogy hiba az európai beruházási alap esetében a Juncker tervben, hogy teljes mértékben figyelmen kívül hagyja ez a terv a földrajzi megközelítés és a földrajzi kritériumok megközelítését, melyet mi szívesen láttunk volna ebben a tervben. Azt hiszem azonban, hogy kérhetjük az Európai Bizottságtól, illetve a stratégiai alappal foglalkozó személyektől, hogy a beruházásokat ezen régiók, ezen hegyvidéki régiók felé is orientálják. A második megjegyzésem, amely már itt előzetesen elhangzott, ez a különböző alapok közötti szinergiára vonatkozik. Ez nagyon fontos kérdés, szinergia a Horizont 2020 programmal, szinergia a COSME programmal. Meg kell találni itt is annak a lehetőségeit, hogy ezen programok forrásait mobilizálni lehessen. És itt most rátérek az ultraperiferiális helyzetű régiókra. Nagyon jelentős nehézségekkel nézünk szembe a Horizont 2020 alap forrásainak mobilizálását illetően azért, mert ezek nem olyan léptékűek, ami megfelelne az ilyen fajta térségek igényeinek. A harmadik megjegyzésem, és talán ezzel kapcsolatosan módosítókat is be fogok nyújtani. Nos, ez a, a vulkanikus jellegű hegyvidéki régiókra vonatkozik. Az Európai Unióban számos vulkán található, Nagyon érdekesek ezek mind az energia szempontjából, mind pedig a természeti katasztrófák megelőzése szempontjából, illetve a kutatás szempontjából úgy szintén rendelkeznek jelentős potenciállal. És egy utolsó észrevétel, amely talán inkább politikai jellegű. Láthattuk, hogy voltak itt igények a különleges jellegzetességek elismerésére vonatkozóan olyan térségek esetében, amelyek közös jellemzőkkel rendelkeznek. Igaz ez a hegyvidéki régiókra. Látjuk ezt a tendenciát a más régiók esetében is. Aztán vannak ultraperiferiális helyzetű régiók, amelyek szintén kérik különleges sajátosságaik elismerését. El kell tehát gondolkodnunk a regionális politikát illetően, amely meg kell, hogy őrizzen egyfajta következetességet az ilyenfajta sajátosságok elismerésekor. Köszönöm. Mr. Dinalfi, the floor is yours. Most a Dinalfi úr kap szót. Köszönöm, köszönöm elnök asszony, köszönöm a kollégának, hogy elkészítette ezt a jelentés tervezetet. Nagyon sok részét támogatni tudom. Felvetette az Alpok régió elnéptelenedését. Olaszországban vannak olyan területek, mégpedig az Appennini hegység területe, amely sokkal inkább elnéptelenedik, mint az Alpok területe ez úgy tűnik az emberek képzeletében, hogy ez egy elkerülhetetlen dolog, hiszen a városi térségek sokkal vonzóbbak az emberek szemére, mint ezek a hegyvidéki területek. Mindazonáltal ennek megvannak a maga a gazdasági, környezeti, szociális következményei ennek a folyamatnak, és azt hiszem, hogy egy módosítót is be fogok nyújtani, Kétségkívül környezeti kockázatok, mint, mint a geológiai romlás vagy az erdőtüzek veszélye fennáll az elnéptelenedés következtében. Ez egyes alapvető szolgáltatásokat megdrágít, nem csupán a közlekedést, hanem akár az iskolai szolgáltatásokat, az oktatási, egészségügyi szolgáltatásokat, bezárják a kórházakat, vagy akár a postahivatalokat ebben a, ezekben a térségekben. Elismerem, hogy nagyon sok minden történt, sokat tettek ezen a területen, hogyha például a mezőgazdaságról beszélünk, akkor a KAP nagyon sok támogatást nyújtott a hegyvidék régiók mezőgazdaságának. A megközelítés viszont szerintem téves volt. Hogyha megnézzük egy állattenyésztő telep, vagy akár egy tehén, egy szabadon legelő tehén termelékenységét. Nyilvánvaló, hogy ez a produktivitás soha nem lehet azonos egy intenzív állattartással foglalkozó üzemnél tartott állattéval. Tehát változtassuk meg a megközelítés módunkat. Igenis, hogy el kell ismernünk ezen területek értékeit, ahelyett, hogy csak támogatjuk őket, mert nyilvánvaló, hogy egy hegyvidéken legelő tehén, teje íz és tápérték szempontjából sokkal jobb, mint egy másik tehéni, amely más területen él. Javítani kell tehát a, ezen termék mondjuk így reklámját a fogyasztók vonatkozásában. Ami a szociális szempontot illeti, azt hiszem, hogy egyfajta mentális váltásra van szükség, Gondolkodásmódváltásra, ugyanis ezen övezetekhez olyan jelzők kapcsolódnak, hogy elszigetelt vagy hátrányos helyzetű. Mindent csak gazdasági szempontból nézünk, persze, hogy vannak hátrányok, mint ahogyan a kolléga is elmondotta a közlekedést illetően, vagy akár a széles sávú internethez való hozzáférés de persze vannak előnyök is, mint az életminőség, vagy akár a levegőminőség, tehát vonzóvá kell tennünk ezeket a zónákat, főként az infrastruktúra javítása révén. A tévedésünk talán az volt, hogy az alapokat nem arra használtuk, hogy az infrastruktúrákat javítsuk ezen térségekben, illetve hogy a kormányokat arra kötelezzük, hogy javítsák az infrastruktúrákat ezen térségekben. A politikával is meg kell értetnünk, hogy ezen infrastruktúrák javításával, tehát az ott lakást vonzóbbá téve az új nemzedékek számára, nos ez mindenki számára előnyökkel jár majd. A környezeti forrásokat jobban ki lehet így aknázni, a talaj használat is javul, és a városok túl népesedése is megoldódik, és ez éghajlati előnyökkel is járhat mindenki számára. Azt hiszem, hogy mindenek előtt egyfajta mentális váltásra van szükség ezen régiók vonatkozásában. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Még hárman kértek szót. Van Nisztelrooy úr, Ruesz úr, és én is szeretnék szólni pár szót de kérek mindenkit, hogy legyenek rövidek, két percben szóljanak hozzá. Nagyon magas szintű ez a vita, igaz? Úgyhogy lehetek rövid, két megérzésem lenne. Talán figyelembe tudnék, tudnák venni azt, hogy a területi kohézió a harmadik célja a kohéziós politikának. hosszabb időszak alatt a területi kohézió fontosabbá válhat, mint ahogy azt most gondoljuk. A szigetek és a hegyek specifikus jellegzetességei ugyanis nem fognak megváltozni, ugyanott fognak maradni földrajzilag, ahol most is vannak, tehát nekünk kell a távol eső területek konkrét problémáit jobban figyelembe venni. Második megjegyzésem a koordinációról szól. Bressa asszonyról lemaradtam, mert két eszendés jelentéstevőnk van, az egyik az Alpokról szóló vitában, a másik pedig az ön témája. Még a kárpáti makrorégióra is felhívta a figyelmet. Jó, persze lehet ilyet is létrehozni, de a kérdésem az az, hogy nem lehetne összefogni a vitát, mint ahogy például a plenárison szoktuk tenni, amikor ilyen jellegű dolgokról beszélünk. Hogyha ugyanis nem fogjuk össze, akkor két külön dolog marad. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy legyen egy olyan menetrend, amelynek a révén ezt a két fontos vitát egyszerre tudjuk lezárni a plenárison. Köszönöm szépen, Rolls úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony rövid leszek. Nem akarom elismételni azt, ami már elhangzott, de szeretnék két dolgot hangsúlyozni. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm ezt a megközelítést. Nagyon holisztikus, nagyon sok mindent magába foglal e témán, téma kapcsán. Másodszorban pedig szeretnék néhány dolgot hangsúlyozni. Először is egy operatív definícióra van szükségünk, ami leírja a hegyvidéki régiókat. Ez nem lehet ugyanaz, mint amit most alkalmazunk már a regionális politika esetében. Aztán, hogyha nem tudunk megállapodni abban, hogy konkrétan mit jelent az, hogy hegyvidéki régió, akkor nem fogunk tudni megfelelően lépni. Van egy fehér könyv illetve az, hogy legyen egy fehér könyv a hegyvidéki régiókról, ez nagyon jó ötlet. A helyi hatóságok is remélhetőleg hozzá fognak járulni ennek a kialakításához, mert ők ismerik legjobban a saját területüket, de például más partnerek és érdekelt felek is hozzájárulhatnak, mint például a szociális partnerek. Aztán a hegyvidékek és szigetek európai éve. Na, ez nagyon jó ötlet lenne, mert meg tudnánk vizsgálni, hogy milyen hasonlóságok vannak ezen régiók között, és hogyan tudnánk ezekben rejlő lehetőségeinket kiaknázni. A foglalkoztatás, különösen a zöld foglalkoztatás, és különösen a fiatalok számára a hegyvidéki területeken. Szerintem erről sem szabad megfeledkeznünk. És eh, ahogy ez már az imént is elhangzott, én is azt remélem, hogy ez a jelentés nem lesz túlságosan ambiciózus nem szabad, hogy felhigítsuk. Továbbá úgy gondolom, hogy a területi megközelítés rendkívül fontos. Ezeknek a területeknek a jellegzetességeire kell koncentrálnunk, például az intelligens növekedés szintén egy nagyon fontos tényező, és az ilyen típusú jelentések nagyon jól mutatják azt, hogy mennyire jó dolog, hogyha integrált megközelítést tudunk alkalmazni egy ilyen fontos téma tekintetében. Például az intelligens fejlesztés stratégiája, mint koncepció nagyon érdekes. Minden területnek kéne, hogy legyen egy saját fejlesztési stratégiája, intelligens fejlesztési stratégiája, például mondjuk a városoknak, a hegyeknek, és ezt egy integrált keretbe kellene illesztenünk. Elnök, engedjék meg, hogy most én is néhány kommentárjal érjek, és én is bolgár nyelven fogok beszélni, hogy tiszteletben tartsam az előadónk nemzetiségét. Először is jó továbbszony szeretnék köszönetet mondani ezért a kiváló jelentésért. Többször is kifejti a jelentés, hogy hátrányos helyzetben vannak a hegyvidéki régiók más régiókhoz képest. Például az összekapcsoltság, a szociális szolgáltatások, az alacsony színvonalú szolgáltatások, ez elnéptelenedés, a korlátozott foglalkoztatási lehetőségek, és a személyes kezdeményező kétségnek nincs tere. A regionális politika eszközöket és támogatást tud nyújtani ezeken a területeken, támogatná azt, hogy stratégiai használata legyen az európai alapoknak. Aztán Támogatom a jelentés konklúzióját is. Integrált megközelítésre és stratégiákra van szükségünk a konkrét szakpolitikák tekintetében, azért, hogy a támogatást, a segítséget regionális, nemzeti és európai szinten is megkapják ezek a térségek. Vannak speciális intézkedések bizonyos területek részére, de európai megközelítés a hegyvidékekre egyelőre nem alakult ki. Ezért gondolkozunk a területi kohézióban, amely figyelembe venné a különböző régiók specifikus jellegzetességeit, a távoleső régiókat, a szigeteket, stb. És jobb szinergiára és az egymás kiegészítő jellegére lenne szüksége ezen politikáknak, mert a közös agrárpolitikai és más Európai Uniós programok is a lehető legjobban kéne, hogy kihasználva legyenek. nemzeti és magán finanszírozási lehetőségeket is ki kéne használni e régiók ö, számára. A területi kohéziós jelentés és a makroregionális stratégiák nagyon jó megközelítést jelentenének a hegyi régiók és a hegyi régiók körüli területek számára. De nem szabad, hogy ez legyen az egyedüli megoldás. Szerintem területi megközelítésre és területi kohézióra is szükség van. A hegyvidéki régiók egy olyan lehetőséget nyújtanak, ahol egy ilyen megközelítést tudunk alkalmazni. Ez volt az utolsó hozzászólás. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását. Marco Onida, a régió főigazgatóságtól, és Eva Imon Nekeresztesz az Agri főigazgatóságtól, itt van a bizottság részéről, elnézést, hogyha rosszul ejtettem a nevüket, kívánnak-e hozzászólni? Igen, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a tervezetet, ezt üdvözöljük. Nagyon is, nagyon átfogó, és kiegyensúlyozott módon kezel fontos kérdéseket a kohézióval kapcsolatosan. Nagyon érdekes, hogy a stratégiai megközelítésre összpontosít, a hegyvidéki térségekben erre van szükség, különösen a jelenlegi források, alapok, eszközök szinergiájáról beszél, amelyeket nem használunk ki teljes mértékben, de rendelkezésre állnak. A makroregionális stratégia megközelítés az Alpok stratégiával kezdődött, aztán jött a Duna stratégia. Néha az Alpok területén is rákérdeznek az emberek, hogy miért született ez a stratégia. Ez a legsikeresebb stratégia a makrogazdasági, makroregionális stratégiák közül ezen a régión belül a legfontosabb kihívásokkal néz szembe ez a stratégia, az elnéptelenedéssel elsősorban, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, pontosan a meglévő alapok, eszközök szinergiájával. Nagyon érdekes látni, hogy a, az alapok stratégia struktúrája hasonló felépítése, mint ez a jelentés, három pillér, növekedés, gazdasági, gazdasági tevékenység és környezetvédelem. Szlovéniában nemrég volt egy nagy rendezvény. Of the, of the definition, this is actually a tricky issue. Ami a fogalom meghatározást illeti, sokan dolgoznak már évek óta a hegyvidéki térségek stratégiáján, kielégítő eredmény nélkül. Európai szinten a mezőgazdasági ágazatban van egy ilyen stratégia. A definíciónak mi a célja? Ez a kérdés. A régió főigazgatóság egy besorolást dolgozott ki, különösen a kohéziós jelentés összefüggésében. Ezt megosztottam egyébként a szakbizottság titkárságával és az előadóval. A kérdés, hogy a statisztikai definíciót lehet-e használni politikai célokra is. Itt dilemmával találkozunk. A definíció különböző helyzeteket különböző országokban vajon kellőképpen kezel-e, vagy a definíció különbségei azon is múlnak, hogy melyik ágazatról beszélünk, a mezőgazdaságról, vagy a vagy az idegenforgalomról. Az összekapcsolódás nagyon lényeges, de vannak olyan régiók, ahol előny az, hogy nincsenek annyira bekapcsolódva a közlekedési hálózatba például, mert ez vonzóbbá teszi őket idegenforgalmi szempontból. Úgyhogy ez egy nagyon összetett kérdés, és nagyon fontos, hogy az egyszerűsítés elvével ne menjünk szembe. A pontos definíció, tehát itt a nagy kérdés és a rugalmasság, amire szükség van. A kohéziós időszakban, a jelenlegi kohéziós időszakban sok aggodalom fogalmazódott meg, hogy nem használják ki előképpen az eszközöket. A jelentés tervezet is ezt kimondja, amit üdvözlök. One of our focus, uh, we have started... A Kárpátokról szeretnék beszélni megkezdtük a Duna stratégián belül a hegyvidéki térségekre való figyelemfelhívás, hiszen a Duna stratégia elsősorban a hajózhatósággal foglalkozott, de a Kárpátok kérdésével is foglalkozni kell. Novemberben volt egy workshop, amin részt vettek a terület szakértői, és a Kárpátoki egyezménnyel és a Duna stratégiával együttműködést kell kialakítani minden hegyvidék tekintetében, nem csak a Kárpátokra gondolok, hanem a Balkánhegységre is. Minden esetre van egy Interreg program, 20%-ig a program területén kívül is felhasználható ez az alap. A lengyel Kárpátokra is felhasználható ez, de egyelőre nem tapasztalunk ezzel kapcsolatosan szándékot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. A bizottság szeretne még egyszer szólni, nem? Nem. Köszönöm szépen. Jatova asszony, szeretnél lezárni ezt a vitát? Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm mindannyiuknak, akik gratuláltak az első tervezetért. A következő napokban, még mielőtt elkezdem kapni a módosítókat, szeretnék találkozni a kollégákkal, és tárgyalni ezekről a kérdésekről, a Kárpátokról, illetve a többi más elképzelésről, amelynek most hangot adtak. Aztán olyas valami is elhangzott, ami nagyon fontos, hiszen én még soha nem gondoltam, hogy különböző hegyvidéki térségek, amelyek vulkáni eredetű hegységek annyira sajátos körülményekkel rendelkeznek, hogy ezeket más szinten kell említeni. Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, az egy, a módosítókat majd egyeztetem önökkel. Kérem, hogy mindenki küldje el nekem az elképzeléseit. Nagyon fontos ez a jelentés, és nagyon jó alapja a szakpolitikai építkezésnek az Európai Unióban. Köszönöm a titkárságnak a felmérhetetlen értékű segítségét. Most emlékeztetném önöket a módosítók benyújtásának határidőjére, ez január 26-a KED dél, és most folytassuk a következő napi rendi ponttal, amely eszmecsere a biztos asszonynal, remélem, hogy mindjárt megjelenik. Talán. Two minutes. Dear colleagues, I have to think... Kedves kollégák, hadd szólítsam fel önöket rendre, csendre, fegyelemre, mert nekem az időt is figyelnem kell. Szeretném folytatni az ülést. Next point in our agenda. Következő napi rendi pontunk eszmecsere. Kurinek Hetzó eh, régiópolitikai biztossal, 2015-ben a legutóbbi ülésünkön a biztos a főigazgatóság első éves tevékenységéről számolt be a Juncker bizottság hivatali ideje alatt. Üdvözlöm Önt ismét, most ugye évelején vagyunk. A közös rendelkezésekre vonatkozó rendelet 16. cikke arra kötelezi a bizottságot, hogy 2015 vége előtt jelentést nyújtson be a tárgyalásról a tagállamokkal, a regionális szereplőkkel, az operatív programok végrehajtásáról, az kohéziós politika új generációjával kapcsolatosan. 2015. decemberében a bizottság közleményt adott ki ezen követelmény teljesítéseképpen, december 14-én jelenteznek pontosan. A közlemény második melléklete részleteket tartalmaz az egyes tagállamokkal kapcsolatosan. Most megadom a biztos asszonynak a szót, kérem mutassa be a, a közleményt, és ezután a regi bizottság tagjaival vita következik, Szokás szerint a koordinátorokkal kezdjük. Korlátos az időnk, ezért kérem majd, hogy néhány percre korlátozzák a koordinátorok és a regitagok a felszólalásaikat. Köszönöm szépen, most a biztos asszonyé a szó. Members of uh, Regi Committee, ladies. Tisztelt képviselők, tisztelt regionális szakbizottsági képviselők, Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai bizottsági ülésükre. Az új év első ülésére, amit szeretnék megragadni, mint lehetőség, hogy a lehető legjobbakat kívánjam önöknek a következő évre. Remélem, hogy továbbra is kiváló együttműködés lesz közöttünk. Az legutóbbi ütésünk, ülésünkön 2015-ben elmondtam, hogy 2015-ben nagyon sok előrehaladást sikerült elérni, több mint 300 programot sikerült véglegesíteni, ezekben kiválóan használták föl az Európai Uniós alapokat, és nagyon jól hajtották végre a programokat. Az önök támogatásának köszönhetően sikerült módosítani a közös rendelkezésekről szóló rendeletet, hogy a likviditási problémákat ezáltal megoldjuk. Különösen a menekült válsága által leginkább sújtott országok rére 41 millió eurót sikerült mozgósítani. Azt várjuk, hogy 2016-ban ugyanígy tudjuk folytatni a munkát. Először is engedjék meg, hogy elmondjam, mik a fő jellegzetességei ennek a közleménynek. A strukturális alapokról szeretnék először beszélni, amelyekről már a legutóbbi alkalommal is szóltam. A mostani előadásom az kezdődik, hogy bemutatom, hogy a strukturális és beruházási alapokból hogy sikerült felhasználni a finanszírozási eszközöket a tagállamokban. Az Európai Unió prioritásai előmozdítására, mint a digitális piac, energia, stb. tagállamok kötelezettségvállalásait láthatjuk itt. 2014 és 23 között nem csak arról van szó, hogy mennyi pénzt fogunk befektetni, hanem az eredményekről is kell beszélni, amelyeket szeretnénk elérni a mai naptól a pénzügyi tervidőszak végéig. Emlékeztetnék arra a rendeletre, amelyet ez a szakbizottság is elfogadott. Az új programban 14% százalék a közberuházás a tagállamok részéről, átlagosan, de több mint 70 százalékot is elérhet bizonyos tagállamok esetében. Ez persze hozzájárul ahhoz, hogyha a, hogy a programok sikeresek és hatékonyak. Ha azt szeretnénk, hogy valóban megváltoztassuk az emberek életét, akkor a legjobb kondíciókat kell ehhez összeállítani, és ehhez szükség van a közpénzekre és tagállami részről is általánosságban. Tárgyalásaink során mindig olyan partnerségi szerződéseket tárgyalunk ki a tagállamokkal, amelyek remélhetőleg a leghatékonyabb támogatást tudják biztosítani. Jó tematikus koncentrációt szeretnénk elérni annak érdekében, hogy az erőforrások azokra a területekre összpontosuljanak, ahol leginkább szükség van rájuk. Így módon az alapok legnagyobb részét sikerült négy nagy terület, tematikai terület fejlesztésébe beruházni előfeltételek meghatározásával sikerült biztosítani azt, hogy a tagállamoknak megfelelő stratégiai kerete legyen e programok végrehajtására. Az összes előfeltétel 70%-át teljesítették is, és 750 programot sikerült beindítani. Vannak még olyanok, amelyeknek nem zárult le a végrehajtása, ezeket az év végéig kell befejezni. Az is nagyon fontos, hogy konkrét ajánlásokat fogalmazunk meg azon országoknak, amelyek az európai szemeszterben részt vesznek, és ennek megfelelnek, a kohéziós politika szempontjából is megfogalmazunk, tehát az ajánlásokat. Az egészségügy, a szociális befogadás, a közlekedés és az adminisztratív kapacitások reformja területére összpontosítunk leginkább ezekben. Európa fejlesztése és a az FC különösen egy olyan program, amely szeretné megkettőzni az Európai Unió által befektetett pénzeket más források bevonásának a segítségével. Az elérendő célok különösen ígéretesek ezen a területen, a KKV-k innovációkutatás, KKV-k versenyképessége, több mint két millió vállalkozás kedvezményezetje a KKV-k versenyképességét növelni célzó programoknak. Aztán az energia, a közlekedés, a köz, környezetvédelem területén is 150 millió ember esetében várható, hogy javulni fog az életkörülményük. 760 ezer megawatt megújuló energiát termelünk azon felül, amit eddig sikerült, és rengeteg új vasút jött létre. A foglalkoztatás és a szociális területek jó munkanélküli további segítséget kap annak érdekében, hogy munkához jusson, és jobban hozzáférjen a szolgáltatásokhoz, amelyek a kompetenciáik fejlesztésével foglalkoznak. Aztán az intézményi kapacitásukat is meg fogjuk erősíteni, az igazságszolgáltatást a tagállamokban, az átláthatóság javulni fog az adminisztrációban, a közhivatalokban, és mi is azt várjuk, hogy a tisztviselők professzionalizmusa egyre jelentősebb legyen a azonban nem állhatunk meg itt, többet és jobban kell végeznünk a munkánkat, hogy még több célt elérjünk. Értékelési tervekre is szükségünk van, amelyek révén mérni tudjuk azt, hogy a programok milyen mértékben érik el a céljaikat. És első alkalommal tájékoztatást fogunk kapni a munkák folyamatáról is, arról, hogy hol tartanak ezek a programok. A következő évben várható a következő jelentésünkben ezeknek az adatoknak az összefoglaló elemzése. Van egy új adatplatformunk is, egy nyílt platform, ahol a beruházásokról, a, be, a programokról lehet információhoz jutni, és lehet régiónként lebontva látni ezen a weblapon azt, hogy milyen programok működnek az alapjaink támogatásával. 531 programot vetünk nyilvántartásba ezen az oldalon az elmúlt év novembere óta. Bátorítanám önöket is, hogy használják ezt a fórumot, használják ki ezt a lehetőséget. Ahogy önök is bizonyára tudják, lehetőség van a strukturális alapokat úgy használni, hogy stratégiai beruházásokkal párhuzamosan használják fel. A helyi hatóságok nem mindig örülnek ennek, ezért Katajnen biztos úr, alelnök úr, egy olyan kézikönyvet bocsátott ki, amely leírja azt, hogy hogyan lehet az alapokat úgy kombinálni, hogy a leginkább kihasználják a bennük rejlő lehetőségeket. Mi továbbra is az eredményekre kívánunk összpontosítani, ahogy eddig is tettük, illetve bizonyos tagállamok esetében az előfeltételekről is beszélnünk kell, és megerősítjük az erőfeszítéseinket az alapokhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében. A szakpolitikáinkat bizonyos realitások miatt alkalma, módosítani kell, mint például a migránsok által jelentett válság, az évek során többször sor került már arra, hogy alkalmaznunk kellett ilyen módosításokat, de az átláthatóság és a felelősség nem gyengülhet. Ezt, ennek nagyon magas szintjét tudtuk elérni az elmúlt években. Ezekből nem engedünk a következő Európai Uniós költségvetésről szóló tárgyalások során sem. A reformok már az első gyümölcséket meghozták, remélhetőleg még többet is fognak hozni. Köszönöm szépen, most pedig várom a kérdéseiket. Uh, Köszönöm ezt a nagyon érdekes beszámolót. Most a koordinátoroknak adom meg a szót. Először Fanny Nistelrooy úrnak. Kérem, hogy három percre szorítkozzon. Ez most egy jó évi újítás? Minden esetre látom, hogy jó szándékkal indul, hiszen szeretne nagyobb hatékonyságot elérni a munkában. Tot, tot het rapport wat nu vanmorgen... Nos, <clears throat> azzal a jelentéssel kapcsolatosan szólnék valamit, amit most a vizsgálatósunk tárgyát képezi. A parlamentnek erőjét teljesebben kell összpontosítani a végrehajtásra. Ez tehát egy végrehajtási jelentés, nem tartalmaz új szakpolitikát. Itt van a rendelet, és most át kell gondolnunk, hogy hogyan, hogyan is működött a rendelet. Ami némileg különös, az az, az a tény, hogy ez a rendelet és más dokumentumok már a legutóbbi tervezési időszakban elkészültek. Tehát most a bizottság némileg máshogyan jár el. Azt látjuk a bevezetőből, hogy most nem a tematikai koncentrációk szerint szerveződik ez az anyag, hanem máshogyan, és ez egy érdekes megközelítés. Ez a jelentés egy korábbi anyagára támaszkodik a bizottságnak. Ez most a fő beruházási eszköz, vagy csak egy része annak? Azt hiszem, hogy egy kicsit rá kell kérdeznünk ezekre a rész aspektusokra. Van itt némi hiányosság. Tegnap volt egy meghallgatás a népert részéről, ahol is az alapok közötti szinergia volt a téma. Ez egyébként bekerült az idevágó rendeletbe is, hogy a szinergiát az ideig nagyon elhanyagoltuk. Az innovációnál azt látom, egyik kollégánk foglalkozik egyébként most az innovációs tanács kérdéskörével. Tehát vannak itt források, amiket a KKV-knak biztosítanak az innováció céljaira, mely KKV-k a hordozói az innovációnak, akkor bizonyosan el kell érnünk a végrehajtáshoz, azt kell megvizsgálnunk. De más pontokat is fel kell vetnünk. Mi is a helyzet a bizottság globális politikáját illetően. Ez az első kérdés. Aztán egy második dolog. Hogyha megnézzük az EU számadatait eh, az ország specifikus rendelettel kapcsolatosan, a, az ország specifikus ajánlások kétharmadát már feldolgoztuk az európai szemeszterrel összefüggésben. Szívesen hallottam volna ennek kulcspontjairól többet, tehát a gazdasági irányítás hogyan függ össze azzal, amit mi itt teszünk, és hogyan lehet ezt más szakpolitikákkal összekapcsolni. Szívesen hallanék, tehát több, többet erről a területről. Jó, hogy most információkat kaptunk öntől, ezeket bizonyosan figyelembe fogjuk venni lesz egy innovatív megközelítés talán a tevő kinevezésekor, és az az egész területet sokkal előteljesebben ki tudjuk dolgozni. Tehát, hogyha megnézzük a megközelítést a kohézió területén, az új finanszírozási eszközökkel, nos, erre a területre különleges figyelmet kell fordítanunk a környezetvédelmi szempontra, a növekedésre, a teremtésre úgy szintén nem csupán ehhez a prezentációhoz kell tartanunk magunkat, hanem a parlamentnek saját látásmódot kell kialakítania. Nem kell megvárnunk a hetedik kohéziós jelentést. túlságosan lassan zajlanak a dolgok. Nekünk meg kell várnunk a hetedik kohéziós jelentést, és csak azután ö, tudjuk eldönteni, hogy merre haladjunk tovább. Fontos azonban mert most megfelelően előkészülnünk. Sokkal pontosabban kell megvizsgálnunk, hogy a regionális szakbizottság hogyan tud jól együttműködni más szakbizottságokkal, és hogyan tudjuk megvizsgálni a jellegi helyzetet, illetve eldönteni, hogy merre haladjunk tovább. A jelenlegi helyzetben azt tudom mondani, hogy helyes úton járunk, és hogyha megfelelő jelzéseket kapunk, akkor a kohéziós jelentést is figyelembe tudjuk venni. Ez volt tehát az általános megjegyzésem. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Krélasszony, öné a szó. Három percben kérem. Megpróbálok uh, sietni. A dolgok egy részét Lambert mert elmondta. Köszönöm, biztos asszony, hogy újra ellátogat ide hozzánk a szakbizottságba. Lenne egy kérdésem. A holland elnökség hétfőn járt itt a szakbizottságnál, és uh, elmondotta, hogy a városfejlesztés témáját szeretné az ászlajára tűzni. Érdekelne, hogy uh, önök a holland elnökséggel párhuzamosan a bizottságban terveznek-e valamit ezen kezdeményezés támogatására? Westphal asszony jelentését nyomon követve is. Mint a több éves pénzügyi keret fél idős vizsgálatán jelentéstevéért szeretnék feltenni egy kérdést. A kohéziós politika nagyon erős nyomás alá került ugye megkezdődött a középtávú pénzügyi tervezés, amit most még egyszer át kell dolgoznunk. A kohéziós politikát politikát erőteljes megszorítások érintik, természetesen a parlament jelentős többsége fellép ezzel szemben. Érdekelne azonban, hogy önnek mi ezzel kapcsolatosan a véleménye, voltak-e már viták az Európai Bizottság testületein belül ezzel kapcsolatosan. És érdekelne, és ez összefügg az operatív programokkal is. Ugye itt most még friss tapasztalatok vannak, a bürokratikus nehézségekkel kapcsolatosan, és létrejött ez a magas szintű szakértői csoport az egyszerűsítéssel kapcsolatosan. Mikor várhatjuk a csoport első jelentését, és mi lesz a további eljárásmód ezen a területen? Köszönöm. Thank you, thank you. Köszönöm szépen. Sics. Tomásics asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Annak ellenére, hogy a hely alapú megközelítés kihívást jelent, Kevés gyakorlati megvalósítás történt a terepen, különböző szabályozói előírások annak érdekében, hogy elérjük a, az egységes megközelítést, ezek nagyon zavaróak. A felülről lefelé haladó hatás uniformizáláshoz vezethet, és nem veszi figyelembe a területi különbségeket. Bizonyos kelet-európai országokban a nemzeti hatás hoz preferenciák, politikai preferenciák és lobbizás is társulnak. Hogyan tudjuk megoldani ezeket a kihívásokat? Köszönöm. Thank you, Mr. Jakovcsics. Köszönöm, Jakovcsics úr. Pozdrav, gospođi povjerenici. Htio bih odmah na početku Köszönöm. Üdvözlöm a biztos asszonyt, és rögtön az elején elmondanám, hogy ebben a jelentésben nagyon sok téma szerepel, amelyekről komoly vitát kellene folytatnunk. Kettővel szeretnék elsősorban foglalkozni, és a kollégám pedig majd átveszi a szót a többi témánál. Hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire fontos a migrációs válság összefüggésében, amely több földrészre is kiterjed, tehát, hogy mennyire lényeges hogy az európai szakpolitikák összehangoltak legyenek. Ezeknek a politikáknak az egyik pillére a regionális politika. Meg kell vizsgálnunk, hogy a válságnak mik lesznek a következményei. Vannak már bizonyos eredmények, de nagyon fontos, hogy körültekintőek legyünk, és kivárjuk, hogy merre tartanak a fejlemények. Ez a válság még nem ért véget, és csak növekedni fog a bevándorlók száma. A második dolog, amit hangsúlyoznom kell, hogy a makroregionális együttműködés a parlament és a bizottság egyik stratégiája. Üdvözlöm ezt a megközelítést, hiszen én vagyok az Adriai és a Jón tengerre vonatkozó stratégia előadója a híres három nem, nincs új struktúra, nincs pénz és nincs szabályozás. Ez a három nem, ez volt az előfeltétele ezeknek a stratégiáknak a létrehozására, vagy az alapfeltételezés. Én értem, hogy nincsen plusz forrás, és azt is értem, hogy nem akarunk több szabályozást, mivel éppen eléggé szabályozott már ez a terület, de a struktúrák kérdése olyas valami, amit még nyitva kellene hagyni. A Jón és Adriai tengeri stratégia esetében például Púlia 6 millió lakosú, Horvátország 2 millió, tehát nagyon nagy a különbség a lakosság méretét tekintve. Össze kellene hangolni ezeket az erőfeszítéseket. Holnap Rómába utazom, és az olasz kormányjal fogok erről tárgyalni. Én nem azt mondom, hogy ennek a struktúrának a bizottsághoz vagy az unióhoz kell kapcsolódnia, de meg kell nyitnunk a párbeszédet a struktúrákkal kapcsolatosan, egyébként nem reménykedhetünk sikerben. Öné a szó két szóban. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Hadd kívánjak én is minden jót önnek. Az év végén járt itt a szakbizottságunknál. Egy nagyon tartalmas vita zajlott. Számos kérdésre válaszolt, és nem térek vissza arra, ami akkor az eszmecserénk tárgyát képezte. Itt vagyunk most a 2016-os év kezdetén, és azt hiszem, hogy visszatekinthetünk a 2015-ös évre, amely szerintem a veszélyek éve volt az Európai Unió számára, egy rendkívül nehéz év volt ez, és a 2016-es év, ahogyan ez kezdődött, még bizonyosan nem tölti be valamennyi reményünket, és fennáll a veszély annak, hogy Számos hátralépés következik be az európai projektet illetően. A 2015-ös évet főként a görögválság rendezésének kérdése határozta meg, felvetettük a Regi hozzájárulását ehhez. Amit szeretnék még egyszer kiemelni itt, hogy a különböző mentő akció Görögország érdekében, nem tudom, hogy jó ez az elnevezés, de Amiben bizonyos vagyok, hogy a görög kormány nagy felelősség érzetet tette lehetővé, hogy Európát megmentsük annak jelenlegi formájában. A második dolog, amely meghatározta a 2015-ös évet, ez a terrorizmus volt. És a megoldásokat illetően láthatjuk, hallhattuk, hogy ugye vannak olyan dolgok, amelyek az európai projekt magját érintették, azaz a Schengeni térséget. Aztán láthattuk, hogy újra falak emelkednek Európában, és ez a probléma egyre nagyobb jelentőséget nyer. A harmadik elem pedig a menekültválság. hétfőn vitáztunk a holland elnökséggel, és azt hiszem, hogy kiaknázhatjuk a kohézió eszközét erre a célra, mert jelenleg is az a helyzet, hogy megpróbáljuk integrálni a migránsokat. De a migráns válság kapcsán láthatunk néhány olyan államot, amely elszakad azon értékektől, amelyekre az Európai Unió alapul. Azt hiszem, hogy nagyon figyelnünk kell, és nagyon éverek kell, hogy legyünk ezen jelenséggel szemben. És itt de kapcsolódik mindaz, ami a kohézióhoz, kohézióra vonatkozik. Itt vannak ugye ezek a makrogazdasági feltételek, makrogazdasági kondicionalitás. Én nem osztom ezt a véleményt, de úgy tűnik, hogy jelenleg az európai projekt felélénkítéséhez. Ugye itt vannak ezek a adóssággal kapcsolatos szabályok, és itt van az egyik legnagyobb nehézség, mégpedig az, hogy megtaláljuk annak a módját, hogy az európai értékeket tiszteletben tartsák, hogy az alapjogokat tiszteletben tartsák, valamint hogy egyes országok ne vonják kétségbe ezeket a jogokat. Azt hiszem, hogy itt mindenféleképpen újítóként kell fellépnünk, mert itt nem csupán arról van szó az európai projektet illetően, hogy az a GDP 3 vagy 5 százaléka, hanem Európát főként az értékei alkotják, és hogyha ezeket az értékeket kétségbe vonjuk, akkor az mindenféleképpen nagyon súlyos veszélyt jelenthet számunkra. Az utolsó megjegyzésem a teljesítményre vonatkozik. Hallhatjuk, hogy számos esetben gond van az eredmények elérésével. De azok, akik a legnehezebben érik el az eredményeket, nos, gyakran a szakpolitikák akadályozzák, vagy a a növekedés elérését, és a regionális politika tudta mérsékelni ezen szakpolitikák pusztító hatásait. Képzeljük el, hogy mi lenne a következménye annak, hogyha alkalmazták volna ezeket a szakpolitikákat, hogyha nem lett volna, nem létezett volna a regionális politika. Tehát itt el kell hagyni az eddigi logikánkat, és ki kell jelentenünk, hogy a regionális politika lehetővé tette a válság hatásainak mérsékelését és a növekedés területén kitűzött céljaink elérését. Köszönöm szépen, Rápé úr, öné a szó három percben. <clears throat> Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm, hogy ellátogatott a bizottságunkhoz. Sok sikert kívánok önnek a tervei végrehajtásában. Szeretném a következőkre felhívni a figyelmet, a következő feladatokra. A munkahelyek, a foglalkoztatás a vidéki térségekben nagyon fontos prioritás. Szeretnék beszélni az elvándorlásról a falvakból a városokba. Azért döntenek így az emberek, mert nem találnak munkát, amelyből megélhetnének. Tada susidaro miestuose, didmešiuose. Nyilván olyan helyekre költöznek az emberek, olyan országokba, ahol magasabbak a fizetések, és a városi térségek túl zsúfoltak lesznek, ez terhet jelent a közlekedési rendszerekre is, miközben az ilyen városoktól mondjuk 150 kilométerre meglehetősen fejlett infrastruktúra található, de ezekben a térségekben nincsen munkahely kínálat. 2007 és 2013 között ebben a programozási időszakban a központi nemzeti hatóságok amikor programok végrehajtásáról döntöttek eh, az infrastruktúra képítés érdekében, akkor úgy döntöttek eh, a hatóságok, hogy eh, útépítésbe, közlekedésfejlesztésbe fektetik ezeket a forrásokat. Viszont keveset tettek a foglalkoztatás területén. Ezért kérdezném, mi a véleménye milyen tervek vannak a régiókban a foglalkoztatás bővítésre? Jelen pillanatban a városok győznek a munkahelyekért folytatott versenyben, és a pályázatokban ritkán győznek vidéki vállalkozások. Demato asszony. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a biztos asszonynak, hogy ellátogatott ide ismét a szakbizottságunkhoz. Nos, a mai eszmecserénk tárgyát képező közlemény illetően egy nagyon gyakorlati, tényszerű megközelítést alkalmaz a tematikus koncentráció, ugyanis az új tervezés jellemzője more than money, ez az új megközelítés nagyon erős hatást gyakorolt rám. Itt a, remélhetőleg továbbra is az eddigi megközelítés létezik majd a több éves pénzügyi keret felülvizsgálta után, ugyanakkor itt egy kedvező környezetre is szükség van a híres 11 cél megvalósításához. Sajnálatos módon, hogy a kollégáim is megjegyezték, különböző országokban ez a kedvező környezet nem létezik. Csak két példa, amelyek nagyon fájdalmasak, a közbeszerzés és az administratív kapacitások helyzete, amelyek erőtesen kihatnak a versenyképességre, főként a kkv esetében kérdésem. Az FC eszköze esetleg ösztöző hatást gyakorolhat, amit még ugyan ellenőrizni kell, de esetleg növelheti ez a szakadékot a különböző régiók között, a különböző gazdasági környezet okán és a különböző beruházási vonzerők okán. Az FC és a kohéziós politika viszonya más és más, és a két eszköz közötti szinergia, amely ugyan kívánatos lenne, úgy tűnik, hogy nem könnyen megvalósítható. Ami pedig a pénzügyi eszközöket illeti a kérdésem, biztosak vagyunk-e abban, hogy az ilyen kiterjedt használatuk, mint ahogy az új tervezésben szerepel, az fenntartható-e az administratív hatóságok, a regionális önkormányzatok tevékenységére való tekintettel, ugyanis ők gyakran kifejezték aggodalmukat a költséghatékonyságot, illetően ezen eszközök kapcsán. A közleményben a Jobs and Growth-ról is szó esik. Talán nem csupán önnek, hanem a kollégáimnak is mondom ezt, főleg a minőségi munkahelyekre és a fenntartható növekedésre kellene itt helyezni a hangsúlyt. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most a biztos asszonynak adom meg a szót, hogy az első kérdéskörre válaszoljon, és azután a többi bizottsági tag, szakbizottsági tag kap szót, kérdéseket tehetnek fel. Köszönöm szépen, köszönöm uh, ezeket az észrevételeket és kérdéseket. Először is Fanny úrnak válaszolnék. Ez a közlemény természetesen témáját tekintve arról szól, hogy a növekedési stratégiához és a beruházási tervhez a bizottság politikai prioritásaihoz hoza, hogyan járultak hozzá az alapok. Beszél a tagállami kötelezettségvállalásokról is, amelyeket az alapoknak 2023-ig kell elérniük valóban igaza van, még a legfontosabb rész várat magára, vagyis a végrehajtásról szóló rész. Nagyon fontos ezt hangsúlyozni. Természetesen ez száz százalékig a tagállamok feladata, ami, visz, ami a végrehajtást illeti. Az Európai Bizottság természetesen iránymutatásokat ad, mint említettem, Katainen alelnökkel iránymutatásokat dolgozunk ki a Juncker vel kapcsolatosan, a strukturális alapokkal kapcsolatosan. Tudatában vagyunk nagyon is, hogy nagyon sok tagállam nem tudja, hogy hogyan kell összefogni ezeket a, az alapokat nagy projektek finanszírozására. Ez egy másik olyan téma, hogy a projekteket nem tudjuk Brüsszelből kidolgozni, ez a tagállamok és a régiók felelőssége hogy meghatározzák a fejlesztési szükségleteket ezekben a régiókban, és hogy megalapozott projekteket dolgozzanak ki. A Horizont 2020-szal kapcsolatos iránymutatásokat is kiadjuk majd. Tudjuk, hogy ez önök számára nagyon fontos kérdés. A kiválóság kiválósági jelzés is téma lesz, illetve az ország specifikus ajánlások tekintetében az új programok tárgyalása során ezek a tárgyalások középpontjában voltak ezek a témák, mert kértük az összes országot, hogy igazítsa ki programját az ajánlások alapján. Krell asszony, köszönöm önnek is a városi napi rendel kapcsolatos megjegyzését. Ez nagyon lényeges. Múlt héten a negyedik egyeztetésünket tartottuk a holland elnökséggel. Nagyon hálás vagyok nekik, mert a városi napi rendet, városfejlesztési napi rendet nagy hangsúlyjal építették bele terveikbe. Remélhetőleg napirend június elején vagy május végén Amsterdamban első alkalommal az összes tagállam kifejezheti támogatását az amsterdami megállapodás mellett. Korábbiakban sok vonakodást tapasztaltunk szubszidiaritásra hivatkozva, és ez az első alkalom, amikor minden tagállam arról beszél, hogy szükség van ilyen városfejlesztési napirendre nem eh, Európai Unió által vezetett, nem a tagállamok által vezetett, eh, hanem inkább az alacsonyabb szintű kormányzati szintek eh, viszik ezt a programot. Az új programozási időszakban első alkalommal 15 milliárdot alokálunk közvetlenül a városoknak ez nem csak bizalom kérdése a bizottság és a városok között, hanem próbatétel is a városok számára, hogy van-e administratív kapacitásuk, hogy meg tudják-e határozni a prioritásokat, és a szükségleteknek megfelelően tudják-e kiosztani a pénzt. Így próbáljuk közelebb vinni az állampolgárokhoz ezt a politikát. Vannak innovatív felépések a városfejlesztésben, Remélem, hogy nem sokára tavasszal visszajöhetek, és már beszámolhatok az első ígéretes eredményekről. Ami az egyszerűsítést illeti, már meghatároztunk néhány olyan területet, ahol ö, már eddig is történtek változások az eddigi időszakban, és én önökre is számítok, hogy vállaljanak szerepet ebben, az MFF felülvizsgálatának vitája során, illetve hogy készítsék elő a következő programozási időszak egyszerűsítési erőfeszítéseit. A tagállamokra is számítunk, velük is együtt kell működnünk. Pontosan tudja mindenki, hogy nagyon sok tagállam feltételeket szab és rendeleteket hoz, amelyek nem európai szintű szabályozások. Vannak olyan projektek, ahol 30-40 aláírásra van szükség, ez nem Európai Uniós előírás, úgyhogy nem sokára megjelenik a 44. tanulmánytervezet az egyszerűsítése kapcsolatosan. Az MFF felülvizsgálatát tekintve a bizottság megkezdte az előkészületi munkát, jelenleg még nem jött el az ideje, hogy bemutassuk a köztes jelentés vagy felülvizsgálat eredményeit. 2016 végére természetesen a bizottság elkészíti az MFF működésének felülvizsgálatát, figyelembe véve az akkori gazdasági helyzetet, illetve a legfrissebb makrogazdasági projekteket. Emellett jogszabályalkotási javaslatok is születhetnek a bizottság részéről az MFF felülvizsgálatára nézve, de ez még a folyamatos tárgya. 2016 végére a bizottság minden tagállama közösen áttekinti az összes allokációt a növekedési foglalkoztatási program keretében 2007 és 20 között a technikai kiigazítások kontextusában a 2017-es költségvetési évre. A köztes költségvetési felülvizsgálat lehetővé teszi, hogy lehetett készítsünk a különböző intézkedésekről, a hatékonysági intézkedésekről, a megalapozott gazdasági irányítási módszerekről ebben a végrehajtási szakaszban az MFF tekintetében. A bizottság szándéka, hogy a jobb ráfordítás, jobb forrás felhasználás legyen a legfontosabb prioritás. Ezt várjuk az Európai Parlamenttől és a tagállamoktól is, hogy ebben támogassanak minket. Támaszkodunk a szemvevőszékre, az érintettekre. Nagyon fontos, hogy elkezdjünk ezen gondolkodni, hogy hogyan fogjuk megközelíteni ezt a feladatot, ezt a középtávú felülvizsgálatot. Tomásik asszony az akadályokról beszélt, hogy őszinte legyek, ez a, ezek a politikai preferenciák, amiket ön említett, egyre kevésbé látványosak a tagállamokban az új szabályozási kereteknek köszönhetően. informatikai rendszer működik nagyon sok tagállamban, vagyis nem adhatnak projekteket csak preferenciák alapján. Persze el kell a visszaeléseket kerülni, és mindig hangsúlyozni kell, hogy a regionális politika a pártpolitikán túlmutat, az emberekért van, az állampolgárokért és a lakosság egészének előnyére kell, hogy szolgáljanak. Az Európai Bizottságban vannak mutatóink, szabályozások, rendeletek, és számunkra csak ezek számítanak. Köszönöm Jakovcsics úr önnek is, hogy rákérdezett a migráció problémájára. Szerintem ez nagyon lényeges kérdés napjainkban, és azt is tudnunk kell, hogy van felelősségünk és szolidaritás, is, a szolidaritás is elvárás, a szeptemberben jóváhagyott közleményt követően ebben az hangzik el, hogy a kohéziós politikának szembe kell nézni az új kihívásokkal, Ezzel kapcsolatosan elküldtem az EU forrásokért felelős minisztereknek a, a levelemet, hogy ösztönözzem őket, hogy regionális fejlesztési forrásokat a szükségletek feltérképezésére, kihívások feltérképezésére, esetleges módosítási szükségletek megoldására fordítsák. Vannak olyan országok, amelyek már a korábbi időszakban is felhasználták ezeket a forrásokat. Például Berlinben meglátogattam egy ilyen projektet. Nagyon jól használják a pénzt a migránsok integrációjára Párizsban is, de sok országban ez nagy újdonság. Mostanáig csak Olaszország kért átprogramozást, 220 millió eurót programoztunk át 2007-13-as időszakra nézve, bizonyos sürgős ügyekre reagálva, szállás, mentés, mentőcsónakok, stb eddig eh, nem nyújtottak be nemzeti programok módosítására. Most készítjük elő a jogosult intézkedésekre vonatkozó irányelveket, már ami a migránsok fogadását és integrációját illeti, és ez a szociális alapot is érinti, és az EDF-et is, annak érdekében, hogy segítsük a hatóságokat, a tisztviselőket, hogy a struktúrális alapokat jobban tudják alokálni a migránsok fogadására és integrációjára nézve, és van Görögország és Ciprus között egy határon átnyúló együttműködési program, ennek a módosítását kérték, és egy millió euróval fogjuk ezt módosítani, ezt a programot migrációs intézkedésekre vonatkozólag, és a tagállamokkal is folyamatban vannak a tárgyalások. Németországban például Brandenburg szövetségi állam az első régió, amely azt kérte, hogy az Európai Beruházási Banktól hitelt kapjon, egy célzott hitelt, amelynek a célja a régió segítése a menekült válság megoldásában. Brandenburg állama tehát aláírt egy megállapodást az EIB-vel e tekintetben, és az EIB 120 milliós hitelt nyújt majd a szállások felújítására ennek az államnak a különböző városaiban. Regionális fejlesztési alapokat is említhetném, de önök is látják, hogy más módjai vannak, például az EIB-n keresztül, hogy a menedékkérőknek lakhatást biztosítsanak. Brandenburg jó példa lehet más régiók számára is. Nyakovcsics úr, tudom, hogy sokat beszéltem a migrációról, de nagyon fontos kérdésnek tartom. Ami pedig a makroregionális stratégiákat illeti, természetesen nagyon fontos, hogy az érintett országok hogyan működnek együtt. Dubro Nyékban lesz az éves fórum, ezzel kapcsolatosan eh, gondolom, hogy nagyon érdekes eszmecsere folyik majd ott is. Köszönöm a Márgyi úr. Látom, hogy nagyon derülátó ebben a pessimista világban, ez üdítő kivétel. Én is derülátó vagyok, mert eh, ön is beszélt például a görög válságról, és voltak olyan napok, amikor nem igazán láttuk, hogy mi lesz majd Görögországgal, és az alapok segítségével tudtunk fordítani a helyzeten. Először is a likviditási probléma megoldásában, ez volt a legsürgetőbb, és azután a jelen szakbizottságnak is köszönhetően sikerült a jogszabályokon is célzottan módosítani. Ez nagyon lényeges, hogy nyomon kövessük Görögország helyzetét, hogyan fogják végrehajtani ezeket az intézkedéseket, és hogyan költik el a pénzt. A görögországi strukturális alapfelhasználással kapcsolatos jelentéssel, és majd eljövök ide, illetve a strukturális alapok végrehajtása minden tagállamban. Ez is nagyon fontos, erről is jelentés fog készülni. 2016-tól kezdődően a bizottság minden évben jelentést készít a tagállamok éves végrehajtási beszámolója alapján, és a legfontosabb megállapítások alapján az értékelési jelentésekből. Ezt is fontosnak tartom, de vannak más kihívások is, Ahogy ön is elmondta. Ott van a migráció, és persze mi csak a menekült válságról beszélünk, a mi szakpolitikánk szempontjából, de hogy szinergiákat találjunk a migráció kezelésében, az nagyon lényeges. Úgy gondolom, hogy most a sürgősségi intézkedések után az integráció következik. Ez kulcs szó a következő évekre nézve. A menekültek társadalmi integrációja, ez nagyon lényeges. Minden esetre a holland elnökséggel egyeztettünk, tudatában vannak a kérdés fontosságának, szeretnének vele foglalkozni. A tanácsban a 28 miniszter tárgyalja ezt a kérdést. Egyetértek önnel, hogy a felelősség és a szolidaritás párhuzamosan kell, hogy érvényesüljön, és az értékeinkért, az EU értékeiért küzdenünk kell. Ezek a kihívások természetesen nem szabad, hogy azt jelentsék, hogy feladjuk értékeinket. De értem az érvét a pénzügyi megszorításokkal kapcsolatosan, a deficittel kapcsolatosan. Természetesen ez olyan intézkedés, amit a bizottság fogadott el, annak érdekében, hogy a bizottság, hogy a tagállamok megértsék, hogy nem csak a deficit válságra kell megoldást találnunk, hanem a szélesebb körű válságra is. Moszkoviszi kolléga, Franciaország képviselője foglalkozik ezzel, úgyhogy Pierre-rel vegyék fel a kapcsolatot a költségetési hiánya kapcsolatosan. Ez nagyon nagy probléma sok tagállam számára. Bizonyos régiókban nem is tudjuk indokoltan büntetni a nem teljesítést a kormány költségvetési politikája miatt. Nem reunión hibája, hogyha Párizs, a központi kormányzat nem felelt meg a költségvetési előírásoknak. Rop úr, a munkahelyekkel kapcsolatosan. Ha megengedi, szeretnék anyanyelvemre váltani. De munka din mediul rural, cred că este o problemă. asemenea o problemă Nos, ez szintén összefüggésben áll a migrációval, amely az urbánus régiók felé irányul. Tény az, hogy a városokra vonatkozó jogszabályokban ezeket a városokat növekedési központoknak tekintjük, és nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk nekik. Ezek viszik előre a haladást, és azok, ezek azok a régiók is, amelyek egyben nagyon sok kihívással szembesülnek. Tény az, hogy a jövőben meg kell néznünk, hogy hogyan is kezeljük majd az új vidékfejlesztési politikát. Több ízben utaltam már rá, hogy Hagen mezőgazdasági biztossal beszéltünk erről a témakörről. Az agrárpolitika nem csupán támogatásokat jelent a gazdálkodók számára, hanem munkahelyeket is kell teremteni ebben a kontextusban van itt néhány város, itt ott egy adott térségben, és aztán körülötte pedig egy szegényebb vidéki régió. Mindenféleképpen munkahelyeket kell teremteni a vidéki területeken is, és az új tervezési időszakban a következő 7 évben rendelkezünk majd ezzel a lehetőséggel. Lehetővé tesszük a tagállamok szemre, hogy konkrét prioritásokat határozzanak meg ebben az értelemben. És meg vagyok győződve arról, hogy mennyire fontos az a finanszírozás, amelyben a KKV-k részesülnek, hiszen ők elsőbségi szerepet játszanak a vidéki területeken. És a kohézió kapcsán tárgyaltunk a tagállamokkal, és azt ajánlottuk szem, nekik, hogy a KKV-k ugye főleg a vidéki területeken működnek, működjenek, ahol eleve foglalkoztatási problémák állnak fenn. Hogan biztossal együttműködünk majd, hogy ezt az ügyet előre vigyük a mandátumunk végéig. Létre akarjuk hozni a szélesebb internetet a vidéki régiókban. Például az országomban, amikor ez elhangzott kritikával illettek, azt mondották, hogy egyes vidéki régiókban még a minimális alapszolgáltatások sem léteznek, nem hagyja a szélesebb internet. De úgy vélem, hogy az internet nagyon is fontos. Internet segítségével a KKV-kat oda lehet vonzani a régióba, és erőteljesebb kapcsolatot lehet létrehozni a vidék és az urbanus területek között. Azt hiszem, hogy a 21. században nem lehet elhanyagolni, figyelmen kívül hagyni ezt az igényt, tehát az internet hozzáférés megteremtését a vidéki régiókban. A személyes nézőpontom az, hogy gondoskodni kell arról, hogy valamennyi régióban, valamennyi szinten létrejöjjenek munkahelyek, mégpedig kiegyensúlyozott módon a városi térségekben és a vidéki térségekben egyaránt. Ez egy prioritás számomra, prioritás volt számomra, amikor az operatív programokat és a partnerségeket kidolgoztuk a tagállamokkal. Köszönöm Damato asszonynak a kérdését. Tény az, hogy nagy különbségek vannak a tagállamok között, és azt hiszem, hogy a regionális politika célja pontosan az, hogy ezen különbségeket, egyenlőtlenségeket csökkentse a régiók között. A mandátumom ideje alatt mostanáig Különleges figyelmet szenteltem Olaszországnak. Két ízben jártam Dél-Olaszországban mandátumom kezete óta, és úgy vélem, hogy ugye úgy vélik egyesek, hogy nem sikerült ezeket az operatív programokat végrehajtani. Én Sziciliában, Kampaniában jártam, és a helyi hatóságokkal is eszmét cseréltem, és megtapasztalhattuk az előrelépést. Azt hiszem, hogy mandátumom ideje alatt újfent el tudok majd látogatni, talán ez alkalommal ö, talán Báriból Nápolyba, akár vasúton is, hogyha létrejön majd az összeköttetés Észak és Dél-Olaszország között, az hozzájárul ezen régiók jobb egyensúlyához is. Amit ön mondott, az nagyon fontos, az az, az administratív kapacitást erősíteni kell. Tény az, hogy egyes régióban ez hiányzik a leginkább. Ezért kell kiemelnünk azt a tényt, hogy néha az administratív kapacitás fontosabb, mint a források maguk. Elég pragmatikus megközelítésű ember vagyok, Ami a pénzügyi eszközöket illeti, ugye 20 milliárdra van szüksége a mi becsléseink szerint, és Katainen alelnök úgy véli, hogy együtt valamennyi pénzügyi eszközt alkalmazni tudjuk, amelyekkel rendelkezünk. Vannak olyan területek, ahol ezen pénzügyi eszközök valóban nagy előrelépést jelenthetnek, segítségükkel csökkenteni lehet például a függőséget, de azt hiszem, hogy a pénzügyi eszközök nem jelenthetnek megoldást valamennyi problémára. És nem jelentenek alternatívet az életképes operatív programokhoz képest. Minden egyes operatív program, programnak meg kell határozni az igényeket, illetve azokat a területeket, ahol a pénzügyi eszközök valóban eredményesek lehetnek, és ahol valóban hozzá tudnak járulni a regionális fejlesztéshez. Köszönöm tehát az észrevételeiket, és Olaszországot illetően felvetett egy specifikus kérdést. Ön biztosíthatom önt, hogy a jövőben azt szeretnénk, hogy az egyenlőtlenségek a régiók között csökkenjenek. Ez a régió, regionális politika célja is. A regionális politikának hozzá kell járulnia ezen egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Remélhetőleg valamennyi kérdésre válaszoltam, amelyet feltettek nekem. It was the answer for... Köszönöm szépen. Meghallgattuk a válaszokat az első kör a koordinátorok részéről. Tíz név szerepel a listámon a következő kérdéskörre. Most mindenkit arra kérek, hogy legyenek rövidek, egy percben tegyék fel a kérdéseiket. Van Miltenburg úrral kezdjük. Thank you, uh, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Először is, biztos asszony, üdvözöljük a legjobbakat. Kívánom a jövő évre, ami nagyon intenzív évnek ígérkezik. A növekedésre, a fejlesztésre és a fenntarthatóságra szeretnénk központosítani. Sajnos, hogy nagyon kritikusnak kell lennem ennek az évnek az elején, mert hogyha a kommunikációt nézzük, ez egy jelentés kéne, hogy legyen a tárgyalások eredményeiről a különböző érdekelt felek között, a partnerségi megállapodásokról és az operatív programokról. Igazából minőségi elemzést vártam volna ezekről a partnerségi megállapodásokról. Amit azonban látunk, az inkább csak egy összefoglaló mindenféle szép számokról, ambíciókról, szándékokról, de nem valódi minőségi, kvalitatív elemzés. Többet szólunk az adatokról és a mennyiségekről, mint a minőségről. És szerintem ez sajnálatos, mert az én benyomásom szerint az Európai Bizottság számára ez egy kötelező jellegű feladat, a közös rendelkezésekről szóló rendelet értelmében a kötelességét kéne teljesítenie, amely szerintem nagy segítséget nyújhatna nekünk abban, hogy javítjuk a folyamatot, a partnerségi egy megállapodások kialakítását és jó minőségű programok támogatását. A kérdésem az, hogy mit ér ez a közlemény? Ahogy Lambert van Nisztelrooy is mondta, nincs valódi kapcsolat az ország specifikus ajánlásokkal. Nincs konkrét információ ebben a közleményben országos szintről. És szerintem ez egy elszalasztott lehetőség. Kérdésem tehát a következő. Lehetséges volna-e az Európai Bizottság számára, hogy egy olyan munkadokumentumot nyújtsanak be nekünk, amely kiegészíti ezt a már elvégzett munkát, ami ebben a közleményben is szerepel. De ez, ahogy mondtam, inkább kvantitatív elemzés, a partnerségi ö, megállapodások értékelését azonban nem tartalmazza. Tehát további információt szeretnék kérni. Egy első értékelést, ami nem a számokon nyugszik, hanem a minőségre összpontosít. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést, emlékeztetni kell a kollégákat, hogy legyenek rövidebbek. Aliman úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Szintén szeretnék boldog új évet kívánni önnek, biztos asszony, főleg egészséget, minden más magától jön azután. És néhány konkrét dolgot említenék, görög vagyok, és Görögországból jövök, és a támogatási projektet illetően 181 projektet kell lenne majd ott megvalósítani. Három konkrét kérdésem lenne, és remélem, hogy konkrétan fog ezekre válaszolni. Az első kérdés ezen projektek közül melyik élvez abszolút elsőbséget? Van ugye itt 16 projekt, amelyet at risk minősítéssel láttak el, vagy van-e más projekt is ilyen? A második kérdésem, mely konkrét kiegészítő intézkedéseket tervez a bizottság, hogy ezen projektek eredményesen lezárulhassanak. És a harmadik kérdésem, még egy kiegészítő kérdés, hogyan értékeli a Support Services munkáját ön? Görögország elég együttműködő, illetve proaktív módon lépett fel, és vannak-e tevékenységi jelentések ezen support service kapcsán, és a harmadik dolog a társfinanszírozás megszűnése, amelyről önök döntöttek. Hogyan hat ki, illetve érezhető -e ezen projektek további fejlesztése során? Köszönöm. The next Köszönöm szépen. Novákov úré a következő lehetőség. Köszönöm elnök asszony, biztos asszony, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és megbeszélhetjük önnel a regionális politika legfrissebb részleteit. Ma a strukturális reformtámogatási program érdekel engem leginkább, amelyel az Európai Bizottság azt szeretné támogatni, hogy az ország specifikus ajánlásokat gyorsabban elérjék a tagállamok, és 2020-ban 134 millió eurót, addig 134 millió eurót különítettek el erre. Erre a programra kap, vonatkoznak tehát a kérdéseim. Az Európai Bizottság hogyan kívánja elkerülni az átfedést a jelenlegi operatív programokkal, amelyek már is az administratív kapacitások javításáért és a jó kormányzás javításáért felelősek, illetve hogyan kíván szakértelmet és tanácsokat adni a helyszínen a tagállamok kérésére. A tagállamok ön szerint ezt az ajánlatot lelkesedéssel fogják fogadni? A reform támogatás nem lenne hatékonyabb egy új eszköz kialakítása helyett, és amikor a reformokról van szükség, akkor szerintem a tagállamoknak inkább akaratra van szüksége, mint tanácsokra. A tanácsok egyébként amúgy is szerepelnek az ország specifikus ajánlásokban, inkább az akarat hiányzik mit várnak ettől a javasolt programtól? És végül, de nem utolsó sorban van egy javaslattervezet. Ennek a javaslattervezetnek az időtartama négy év. Például az oktatási reformok tudjuk, hogy sokkal hosszabb időn ívelnek át. Ez a program hogyan fogja tehát biztosítani azt, hogy a program lezárása után is folytatódjanak a reformok? Elnök, köszönöm. Dinálfi asszony kapszott egy, egy percben. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a biztos asszonynak, hogy ilyen gyakran találkozik velünk. Tudom, hogy a kohéziós politika gyakran nagyon rossz hírű, gyakran pazarlást, pazarlással azonosítják a közösségi forrásokat illetően. Én, mint az öt csillagos mozgalom, meg vagyunk győződve arról, hogy nem annyira kohéziós politika eszköze, hanem inkább ennek alkalmazása a problematikus, például az ellenőrzési hatóságok nem megfelelő tevékenység ezen kellene javítani, akár úgy, hogy jobban együttműködnek a különböző területi szintek és az önök szolgálatai, különösen az administratív kapacitást illetően. Kérdésem tehát önhöz, hogy megtudhatunk-e többet a bizottság álláspontjáról, már ami a több éves pénzügyi keret következő felülvizsgálatát, illeti különösen az egyes címet illetően, illetve lehetséges-e valamit már előre venni a következő 20-20-as programozást illetően. Remél, mi mindenképpen hozzá fogunk járulni mindaz, amit elhangzott, és ami pedig az infrastruktúra helyzetét illeti Napa és Bári között. Remélhetőleg a jövőben észszerű idő alatt el tud jutni Nápolyból Palermóba vagy Peszkárába elfogadható minőségű közlekedési eszközökkel. Well, the floor is yours. Köszönöm fel, asszony a szó. Köszönöm, nem kérdést akarok feltenni, hanem inkább utalnék a városi agendára. Nos, nem olyan meglepő, amit mondott, hiszen Krél asszony kérdését már megválaszolta. Örömmel hallottam, hogy ez az első munkatalálkozó az új tanácselnökség és a bizottság között, ami már lezajlott. Nem hiába fogadtuk el ezt a jelentést nagy többséggel itt a szakbizottságban és a plenárison is, hiszen főle, fő központi jelentőségű ez a regionális politika és a tagállamok fejlesztése szempontjából. Itt az a veszély, hogy egy kicsit félre mehetnek megint a dolgok. Utalnék arra, hogy a jelentésben mindig is funkcionális térségekről esik szó. Mi nem a vidéki területeket akarjuk a városokkal szembeállítani, azt szeretnénk, ha ezek a térségek együttműködnének. Legalábbis bennem az az érzés nyert teret, hogy megpróbáljuk ezen térségeket elválasztani a városi agendát, illetően a funkcionális térségeknél figyelnünk kell erre a problémára, és az Amsterdami Paktumon is túlmenően kell ezt megtennünk, mert 20 évig vártunk a városi fejlesztésre, és most ezért fogadtuk el nagy többséggel ezt a jelentést. Köszönöm. Bort. Köszönöm, volt Asszony, egy perc. Um, thank you. Köszönöm szépen. utalni szerettem volna arra, hogy milyen eredményeket várnak a KKV-k fejlesztésével kapcsolatban. ezer vállalkozást kívánnak támogatni, ezt teljes szívből üdvözölni tudom. Szociális vállalkozásokról van szó, amelyeknek nagyon komoly szerepe van abban, hogy a marginalizált közösségeket egy biztonságosabb, fenntarthatóbb gazdasági jövő felé tereljék. Nem csak azért, mert nem a profitért dolgoznak, hanem azért is, mert a közösség érdekében tevékenykednek. A vidéki területeken évek óta dolgozom a szociális vállalkozások területén, és tudom, hogy ezeknek mennyire fontos az, az európai támogatás, amit a múltban is kaptak. Annyit szerettem volna elmondani, hogy akkoriban nehéz volt a szociális vállalkozásokat támogathatóvá tenni, de most ez könnyebbé vált. Az administratív szolgáltatások javításával jobb és egyenlőbb játékszabályokat tudunk biztosítani a szociális vállalkozások számára is. A piaci erők, a nagy vállalatok amelyekkel nem tudnak versenyezni, de most már legalább mellettük láthatóvá válnak ők is. Kumbria tartományban van ö, hivatalom. Itt voltak a legszörnyűbb árvizek az Egyesült Királyságban karácsony előtt és az új évben is. Számunkra rendkívül fontos, hogy ezek a közösségek hozzáférhessenek regionális fejlesztési alapokhoz, hogy újra tudják építeni a területeiket, különösen, hogy az Európai Szolidaritási Alapért sajnálatos módon a kormányunk nem folyamodott. Csezek úr, önni a szó egy percre. Na część pytań, które chciałem zadać, pani już odpowiedziała. Szépen. Részben megválaszolta már a kérdésemet, biztos asszony, de azért két kérdésem lenne. A kohéziós politika reformja az egyik, az utolsó pillanatban hajtottuk ezt végre, ezért késlekedések történtek, és egy olyan dinamika alakult ki ezen programokkal kapcsolatban, hogy a kohéziós politikában eredményeket szeretnénk, hozzáadott értéket a régiók részére. Hogyan állunk most a megvalósítás területén az operatív programok esetében a tagállamok és a régiók hogyan haladnak a programok végrehajtásában. És egy másik kapcsolódó kérdés, szeretném tudni, hogy a jelenlegi lemaradásnak lesz-e hatása arra, hogy a struktúrális alapokat a tagállamok nem tudják majd felhasználni a megadott időn belül. Thank you, thank you very Köszönöm szépen. Stinár úr now shortly how you commissioner assess the implementation of the connect Biztos asszony, azt szeretném tudni, hogy hogyan értékeli az európai hálózat finanszírozási eszköz hatékonyságát. Most már a tagállamoknál van a pénz egy éve. Mik az eredményei a tagállamok fellépésének? a TRAN és más főigazgatóságokkal hajtottak-e végre értékelést, és a másik pedig az administratív kapacitás, ez az én meggyőződésem, az én megszállottságom. A kísérleti projekteknek milyen eredményei vannak, várom a jelentéseket, amelyek révén láthatjuk, hogy olyan, hogyan lehet tovább javítani az administratív kapacitásokat. Szerintem ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Monszkúr úr kap szót egy percben, parancsoljon. Biztos asszony, a pessimizmus lebeg az európai intézmények szeme előtt, én most kitartást és bátorságot kívánok önnek ebben a hangulatban. A strukturális alapokról és a kohéziós politikáról kérdeznék. Tudja-e ön, hogy ez a két fontos terület milyen szerepet játszik a területek, a legtávolabb eső területek életében? Ön kifejezte, hogy van akarat, vannak világos célkitűzések, de ezeket most végre is kéne hajtani. Nem szabad elfelejteni a célt. Azt, hogy az első cél az az, hogy jobban éljenek az emberek a választókerületeinkben. Szeretnénk megváltoztatni az emberek életét a jobb irányba. Hogyha nem tudunk ebből a ködből kilépni, amiben jelenleg ez a politika rejlik, akkor a távoli polit- a területek nem fogják tudni elérni a céljaikat. Azt szeretnénk, hogyha sikerülne. Köszönöm szépen az eddigi szavait, és jó erőt kívánok Önnek az évre. Elnök, köszönöm szépen, jó Frida asszony, egy percben. Köszönöm, Elnök asszony, üdvözlöm Önt fent biztos asszony. Üdvözöljük az erőfeszítéseit az elmúlt év során, és eh, ez az év ugye ezzel a közleménnyel nyílik meg, amelynek igencsak nagyra becsülendő a tartalma. Ami engem illet, eh, nos, ezen látogatásaival nagyon sok régióban, különösen azokban, amelyek a legnagyobb nehézségek nehézséggel küzdenek, ez mindenféleképpen nagyra becsülést érdemel, de szerintem a leggyengébb láncem továbbra is az administratív kapacitás, ami a források kezelését illeti, és a végén az eredményt is veszélybe sodorhatja ennek gyengessége. Szerintem nem a több pénz az egyetlen lehetséges válasz, inkább rendszeres formában kell nyomon követni, nem csupán task force-ok formájában, amelyek inkább a rendkívüli nehézségekre irányulnak, hanem rendszeresen nyomon kö- kell követni ezen források elköltését a teljes időszakban a programozás során hiszen az ex post audit nem a legjobb megoldás, amely több évvel később érkezik, és sajnos ez nem elégséges, sőt, ez egyfajta pánikot okozhat az adminisztrációnál, amely esetleg nagyon sok hibát követett el. A szemvevőszék auditja is kiemelte ezt 2014-ben, mely szerint a kohéziós politika a vádlottak padjára került, mivel a inkább százalékokkal foglalkozik, és nem annyira a teljesítménnyel, tehát nem azzal, hogy ezek a források valóban fejlődést eredményeztek-e és munkahelyeket teremtettek-e. Egy kérdésem lenne, az érdekelne, hogy egyetérte aggodalmainkkal azt illetően, hogy a kohéziós politika egy nem távoli időben elveszítheti forrásait a geopolitikai helyzet okán és a sok vészhelyzet okán, amelyek az utóbbi időben kialakultak. És aztán tekintettel arra, hogy a közlemény külön forráselkülönítéseket irányoz elő a szigetekre vonatkozóan, illetve az adóparadicsomokkal most ne is foglalkozzunk, hanem azon szigetekről van szó, amelyek környezeti nehézségekkel küzdenek. Vannak-e különleges nehézségek ezen forrás elkülönítéssel kapcsolatosan tekintettel arra, hogy a következő plenárison is beszélünk majd erről? Hedman. Köszönöm, Hedman úré, az utolsó lehetőség. Nagyon rövid leszek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos az, hogy nagyon röviden kérdeznék, tehát. Azt szeretném tudni, hogy az ön egysége tudja-e javítani a struktúrás alapok közötti komplementaritást. Az EAFRD-ről és a szociális alapról beszélek konkrétan. A kohéziós politikával nagyon sokat foglalkozom, és úgy gondolom, hogy még van mozgásterünk javítani a helyzetet. Szeretném, hogyha nincs ilyen elemzés, akkor ösztönözni a tagállamokat, hogy a keresztfinanszírozás eszközét alkalmazzák, mert szerintem a jelenlegi szint nem elégséges ahhoz, és eh, hogy a lehető legjobban kihasználjuk a különböző struktúrás alapok közötti lehetőségeket. Köszönöm szépen! Kifogytunk az időnkből, mondja az elnök asszony, de most megadom a szót a biztos asszonynak, és várom, hogy az összes kérdésre megadja a választ. Önni a szó. Köszönöm szépen. Miltenburg. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, sajnos nem tudok önökkel abban egyetérteni, hogy ez a közlemény eh, ne volna hasznos. Az elején elmondtam, eh, összesen több mint 450 milliárd euróról van szó az európai strukturális alapokból. Ezek nagyon fontosak a foglalkoztatás teremtésben és a növekedés előidézésében. Ebben a közleményben arra adunk magyarázatot, hogy a tagállamok milyen kötelezettségeket vállaltak 2023 végéig. Mint elmondtam, ez az első alkalom, hogy az Európai Bizottság előre meg tudja mondani nem csak azt, hogy milyen területeken fogják felhasználni ezeket a forrásokat, hanem azt is, hogy milyen eredményekre kell számítani. Ez az alapja a nyilvános, átlátható vitának arra nézve, hogy nyomon tudjuk követni, hogyan használják fel a pénzeket, milyen projektekre. Nem tudom, hogy ismerik-e a mellékletet, amely az ország specifikus anyagokhoz kapcsolódik. Ezek kvantitatív és kvalitatív információkat is tartalmaznak országonként a programokról, Tájékoztatnám még önöket, hogy a bizottságban most indítunk egy tanulmányt a programok minőségével kapcsolatosan. Nagy örömmel számolok majd be az eredményekről az év során. Aztán Ármond úr mindjárt megtalálom, Görögországgal kapcsolatosan. Mint ön is tudja, már voltam itt korábban is egy különleges helyzetben, elmondtam, hogy különleges helyzetekben különleges intézkedéseket kell elfogadnunk. Nagyon hálás voltam az Európai Parlamentnek, hogy ezt lehetővé tették. There is not excuse for the Greek authorities not to az, hogy a görög hatóságok nem hajtják végre ezeket az intézkedéseket, és nem használják fel ezeket, ez egy másik kérdés. Mi arra köteleztük a görög hatóságokat, hogy egy biztonsági mechanizmus dolgozzanak ki annak érdekében, hogy a többlet forrásokat 7-13-as időszakból csak kedvezményezettek felé való kifizetésre használják fel, és az operatív programok működtetésére, mert attól tartottunk a sajtóbeszámolói alapján, hogy ezt a pénzt nyugdíjakra és egyéb célokra is felhasználhatják. A görög hatóságok nyáron közös miniszteri határozatot hoztak a biztonsági mechanizmus bevezetéséről, 2007 és 13-as, illetve a 14-20-as programozási időszakra nézve egyaránt. A görög hatóságoknak rendszeresen tájékoztatást kell adniuk a bizottságnak a kifizetésekről, amelyeket EU forrásokból eszközöltek a kedvezményezettek felé. Jelenteni fogunk a strukturális alapok helyzetéről Görögországban. A tagállamokban a strukturális alapokról készülnek jelentések. 2016-tól kezdődően, mint elmondtam, a bizottság évente ad majd ki végrehajtási jelentést, illetve a kulcsfontosságú megállapításokat a jelentésekből. A cpr re kapcsolatosan Görögország magas szintű pénzügyi végrehajtást értett el az operatív programban, valahol 99% körül van, 91,1, és egyébként az EU átlag 88% ezzel kell összehasonlítani, és ezek az intézkedések lehetővé teszik Görögország számára, hogy a likviditási problémát kezeljék, ami nyáron keletkezett, és így a beruházásokat, a gazdaságot újra tudták indítani. Ön említette a kockázatos projekteket, kapcsolatot tart a régiófőigazgatóság a legkockázatosabb programokkal kapcsolatosan. Ha jól tudom, a Thessaloniki metró a leginkább veszélyben lévő projekt, illetve a Peloponnesus félsziget esete most bíróság előtt is van Görögország ezzel kapcsolatosan. Ezekről a projektekről sokat tudnék beszélni. A KONT bizottságban is felmerült ez az elképzelés, hogy a 186 projekt ten lehetne dolgozni a görög hatóságokkal, a parlamenttel, közösen kidolgozhatnánk egy megoldást arra, arra, hogy hogyan tudunk segíteni, de szerintem jogszabályokotási szempontból mindent megtettünk, amit tudtunk, és most már mindez a tagállamok kezében van. Nem akarom azt sem elhallgatni, hogy a legutóbbi időszakban elsősorban a menekült válság miatt vettük fel Görögországgal a kapcsolatot, hiszen nagy problémák adódtak. Megpróbáltam rábírni a hatóságokat, hogy, hogy a menekült válságban használják fel a forrásokat. Lesboszon például, például csak két orvos dolgozott, több ezer embert kellett ellátni naponta, tehát megpróbáltuk eh, ebbe az éremben is átcsoportosítani a források egy részét. Novákov eh, úr, természetesen az új eh, szolgáltatások, strukturális reform, támogatási szolgáltatás, ezek mind nagyon fontosak, a tagállamok így jelentős strukturális reformokat hajthatnak végre a strukturális alapokon túlmenően. Nem csak a közigazgatásról van itt szó, például az igazságügyi rendszert is említhetném, vagy az az a rendszert. A tagállamokkal közösen határozzuk meg azokat a területeket, ahol a legnagyobb szükség van ezekre a forrásokra, de arra tudnám, arról tudnám biztosítani, hogy jó magam is a szolgálataim is támogatjuk a tagállamokat abban, hogy a lehető leghasznosabban használják fel az alapokat, a Task Force megközelítés a 2007-13-as időszakban alakult ki, ezt elemezzük, ennek az eredményeit és Juncker elnök miniszterelnökökkel tartott találkozót, azt hiszem a bolgár miniszterelnök is ott volt, a tanács csal párhuzamosan. Különböző akcióterveket dolgoztak ki a nyolc országgal összesség összefogva. Most folytatjuk ezt a Task Force megközelítést. Ez talán jó hír a tagállamok mindegyike számára, vagyis hogy a tagállamokat segíteni fogjuk a végrehajtásban az új programozási időszakban. Adinolfi asszony, a koordináció a régiókkal, a kormány, központi kormányzat és a helyi hatóságok között az administratív kapacitás, talán a legfontosabb munka szakasz. Novákov úr is beszélt erről a megközelítésről és ennek a kibővítéséről, és a regionális projektunk is ebbe az irányba megy. Some regions, no matter how much. A lemaradó régiókra is vonatkozik egy ilyen projekt ahol nem elégséges a gazdasági növekedés. Ezt az elemzést meg kell tennünk, hiszen sok évig előnyét élvezték ezeknek a projekteknek, de eredmények még nincsenek. When we invest, you see very, very easy. És vannak olyan lemaradó régiók, ahol már jelentkeznek az eredmények. Uh, the revision of the multi-annual. Ami a sok éves keretet illeti, a több éves keretet, Konstantának válaszol szólva, ennek az értékelésnek a kezdetén tartunk, és majd szeretnénk az Európai Parlamenttel közösen megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk ezt a felülvizsgálatot, az MFF vizsgálat, felülvizsgálatot megközelíteni, és közösen kell más bizottságokkal is dolgoznunk, a Költségvetési Szakbizottságból találkoztam néhány képviselővel, úgy látom, hogy ők másként gondolkodnak erről. Az MFF felülvizsgálatot, tehát közösen kell áttárgyalnunk, hogy mit várunk tőle. azt, asszony, gratulálok önnek a jelentésért. A városi napirendel kapcsolatosan, a plenárison voltam, amikor erről beszéltünk nagyon fontos ezen dolgozni. Volt egy találkozójuk az ENSZ Habitat képviselőjével is. Lesz egy éves konferencia, egy jelentős konferencia Ekvádorban, Kítóban idén az városfejlesztéssel kapcsolatosan. And, other, other, um... Nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatosan is együttműködjünk ezzel és más intézményekkel is. És minden esetre ez regionális politika, amely az egyes régiók jellemzőit tükrözi, a városi és a vidéki dimenziókat, nem kell ezeket egymással szembeállítani. Ellenkezőleg a holland elnökség pontosan azt próbálja hangsúlyozni, hogy a kis és középvárosok is előtérbe kerüljenek, ne csak a fővárosok. Ez a városfejlesztési rend, amely megmutatja, hogy a városok nagyon fontos szereplők, az állampolgárok 75%-a Európában városlakó. Várt asszony, nagyon is egyetértek önnel a kis- és középvállalkozások szerepével kapcsolatosan, különösen a vidéki térségekben és nagyon örülök, hogy a következő programozási időszakban természetesen az az ambíciónk, hogy segítsük a startupokat. Arra számítunk, hogy két millió kezdővállalkozást tudunk támogatni. Remélem, hogy ez a szám a programozási időszak végén is megmarad. Ami a kamriai áradásokat illeti, az Egyesült Királyság jogosult arra, hogy a szolidaritási alapok felhasználását kérje. Eddig az Európai Bizottság nem kapott még ilyen megkeresést. Úgyhogy a, csak a szolidaritásunkról tudjuk biztosítani Cambria lakosságát. 12 hét eltelt már az események óta, ezt sajnálatosnak tartom ez a személyes véleményem. Egyfajta matematikai egyenletet kell vonni. Az Egyesült Királyság központi kormányzata talán nem akart ö, olyan jelzést adni, hogy az európai pénzekre szükségük van, de rendelkezésre áll ez a nagyon hasznos eszköz. Most tudtunk volna 10%-ban, a károk 10%-ában a sürgősségi alaphoz nyúlni, de eddig nem kaptunk ilyen megkeresést. Egyébként ezt már a régióktól kaptam ezt a kérdést, és a kérésnek a központi kormánytól kell jönnie. Ez az előírás. Cseszák úr, egyetértek önnel, hogy a késedelem hatással lehet az eredményekre, Például az új programozási időszak késedelme ott kezdődött, hogy az Európai Parlament későn fogadta el a rendeleteket. Az új rendeletet 2014. decemberében hagyták jóvá, és a tagállamoknak időre volt szükségük, hogy ezt átvegyék, és a mostani programozási időszakkal kapcsolatosan is aggódom. Mostanáig nem kaptunk minden tagállamtól tájékoztatást. A monitoring és tanúsított intézményekkel kapcsolatosan remélem, hogy év végéig minden tagállam értesítést tesz, illetve a nyár végéig arról, hogy létrejöttek ezek az intézmények. Addig nem eszközölhetünk kifizetéseket, amíg az új programozási időszakban ezeket az intézményeket létre nem hozták. Együttműködünk viszont a tagállamokkal annak érdekében, hogy behozzuk ezt a lemaradást, és nem mondjuk a következtetéseket. Az előző programozási időszak nagyon későn kezdődött, ez is lát, ebből is látszik, hogy nagyon nehéz behozni az ilyen lemaradásokat. Mindent megteszünk, amire szükség van, de a tagállamoknak is gyors munkát kell végezniük. Tudjuk, hogy az informatikai rendszerekkel merülhetnek fel nehézségek és más problémák is, de nagyon fontos, hogy a 2007-13-as programozási időszakot jó feltételekkel zárjuk le, ugyanakkor az újat pedig meg tudjuk kezdeni. Éppen ezért nagyon lényeges az idei év, és a tagállamok részéről is több erőfeszítésre van szükség, hogy a programozási időszakot le tudjuk zárni, a legutóbbit, és az újat meg tudjuk kezdeni. Ez nagyon fontos erőfeszítés. Buscsináró úr nincs itt, az adminisztratív eh, kapacitásokra vonatkozó kérésére már reagáltam. Igen, én is fontosnak tartom, Lemesz úr. úr. A távoli régiók számunkra is nagyon fontosak, bizonyos területi programokat is elfogadtunk ezekre nézve, ezeket elfogadták már, és nagyon örülök, hogy jövő héten Strasbourgban találkozhatunk. Én is ott leszek vele biztos is, és a, azok a képviselők, akiket a legtávolabbi régiókat illető politikánk érdekel. Nagyon gyakorlati megközelítésben kell megvizsgálnunk, hogy mivel tudjuk segíteni ezeket a régiókat, amelyek nagyon kiszolgáltatottak, már csak a kieső mi voltuk miatt is. Mrs. Jufrida, uh, of course, uh, for, as I said... Frida úr, a következtetéseket le kell vonnunk, és elemzést kell végeznünk, a 2014-20-as programozási időszak megkezdése nagyon lényeges. A kohéziós politika, amint ön is elmondta, ösztűz alatt van, olyan sok sürgető ügy van, egységes felépése van szükség, és 2020 után is gondolkodnunk kell, mármint ebben az időszakban. Ami a szigeteket illeti, természetesen külön politikánk van a legtávolabbi régiókra nézve, ezek elsősorban szigeteket jelentenek, Ugyanakkor van egy külön kifejezetten szigetekre vonatkozó politikánk is. Az utolsó kérdés a kiegészítő jellegről, a szinergiákról szólt, és a, és a rendeletekről. Valóban ez nagyon fontos. Vannak olyan esetek, amelyekben ezek az alapok nem jól működnek. Az általam legjobban ismert ország, tehát hazám esetében is előfordult az, hogy a szociális alap nem volt jelenne egy kapacitásépítési projektben, ahova orvosokra, személyzetre lett volna szükség, Tudnunk kell, hogy iskolát vagy kórházat nem lehet úgy építeni, hogy RDF alapokat nem mozgósítanánk, vagy a nemzeti költségvetést, de igaza van a menekült válság összefüggésével, és végig kell gondolnunk, hogy hogyan tudunk összefogni a beruházási tervvel kapcsolatosan. Mint elmondtam, remélem, hogy hónap végére meg lesznek az iránymutatások a tagállami irányítóhatóságoktól, hogy lássuk, hogyan tudják összekombinálni az alapokat. Például, ha van egy nagy projekt az vasutakkal, utakkal kapcsolatosan, és ez túl drága felhasználni, Romániából például van egy ilyen eset, szeretnének egy vasutat, de ha minden forrást a vasútra használnak fel, akkor felhasználják az egész programozási időszakra vonatkozó pénzt. Tehát most vizsgálják a lehetőséget, hogy az rdf e et vagy az EIB forrásait is felhasználják, kiegészítve az említett forrásokat. Úgy gondolom, hogy ez az iránymutatás nagyon hasznos lesz a tagállamok és az irányító hatóságok részére. Hogyha megszületnek az iránymutatások, akkor majd tájékoztatást szeretnénk erről adni, hogy a tagállamokban is felhívják erre a figyelmet. Köszönöm szépen a figyelmet és a jó kívánságokat Remélem, hogy sokat tudunk még együtt dolgozni, jó ötleteink lesznek. Nagyon fontos ez az időszak. Just during the meeting we got this, this leaflets. A priori, 10 prioritásról volt szó most 60, egy kicsit összezavart ez engem, mert a kérdésem az volt, hogy a bizottságnak mi a célja ezzel. A 16. cikk alapján kell a gazdasági kormányváltozásról, a migrációról döltenünk. Ezeken akartunk együtt dolgozni, mind a kettő bölcs lenne, de nagyon fontos lenne tudnom. Biztos azt, hogy én nem ismerem ezeket a dokumentumokat. Igen, ez is a miénk a strukturális alapok hozzájárulása a bizottság prioritásaihoz. Van Nisztároly úr mikrofon nélkül szól hozzá. Igen, tudunk vele foglalkozni, mert ahogyan is tudja, a strukturális alapok vonatkoznak a migrációra is, a belső piacra, az alapok mindenhol ott vannak, ezt ön még jobban tudja, mint én. úgyhogy érdemes továbbiakban is információt cserélnünk. Elnök, köszönöm, én is szeretnék köszönetet mondani ezért a hasznos információért, mert a vitánk, párbeszédünk kontextusában látjuk azt, hogy nagyon fontos a bizottsággal való együttműködés. A kohéziós politikának az összes bizottsági prioritásra van hatása, és minden bizottsági szakpolitikára. Köszönöm szépen! reggi bizottság tagjainak is. Köszönöm, biztos asszony. Jó egészséget és sok sikert kívánok a jövő évre, és remélem, hogy a tavasszal ismét találkozunk. Köszönöm szépen! We can continue now. Folytatjuk a munkát. Következő napi rendi pontunk a földközi tenger térségében kialakult helyzet és a holisztikus megközelítés a migráció tekintetében. Véleményről van szó, amit Koculino jelentéstevő készített, a Libes szakbizottság jelentést készít a földközi térségében kialakult helyzetről és a holisztikus Európai Uniós megközelítésről, a regi pedig véleményt készít ehhez. Kocullino jelentéstevő úr bemutatja a véleményét, az Európai Strukturális és Beruházási Alapot arra szeretné felhasználni, hogy a városok meg tudjanak birkózni a migráns válság által okozott problémákkal. Az illetékes szakbizottság menetrendje miatt február 15-én a véleményről nekünk szavazni kell, az árnyék jelentéstevőknek pedig van idei, vagy kell, hogy legyen idejük a módosítók megvitatására, ezért azt javaslom, hogy a módosítók benyújtásának a határideje hétfő délután 5 legyen, január 18-a hétfő délután 5. Az egy hétfői nap egyébként? A 18-a? Jó. Tehát január 18 hétfő. Azonnal meg is adom a szót Gocolino úrnak, hogy a véleménytervezetét be tudja mutatni. Molto brevemente. Egészen röviden. Ez kapcsolódik azokhoz a dolgokhoz is, amikről az imént a biztos asszonyal vitáztunk. A véleményben erre a strukturális jelenségre helyezem a hangsúlyt, tehát nem a vészhelyzeti szempontokkal foglalkozom, amelyek ugye itt az elmúlt hónapokban kialakultak, és még mindig jelen vannak. Ugyanakkor próbálom majd befogadni azokat a módosítókat, amelyeket a kollégák szükségesnek tartanak benyújtani. Három nézőpontról van itt szó. Egyrésztről egy integrált fellépés szükségességre hívom fel a figyelmet. A bizottságot szólítom fel cselekvésre, a tagállamokat, a helyi önkormányzatokat, és ebben a keretben egyetértek a legutóbbi luxemburgi elnökség idején felmerült kérelmekkel, mégpedig ugye itt utalnék a november 27-i találkozóra. Itt főleg a városoknak kell segíteni a városi agenda keretei között, hiszen a városok vannak leginkább a kitéve a menekült hullám kezelésének. Végezetül a véleménytervezet végén felvetem azt a rendkívül kényes témát, amivel kapcsolatban szerintem itt vitáznunk kellene. Ugye itt a 23-as cikkre utalok, a köt, kifizetési kötelezettségek alóli mentesítés tárgykörében, hogy nagyobb legyen a rugalmasság, ugyanis egyes esetekben kiegészítő közforrásokra van szükség ezen hatalmas vészhelyzet kezelésére, amelynek strukturális jellemzői is vannak. Ez tehát a véleményt tervezettem, a határidőkről az elnök asszony már beszámolt, a módosítók benyújtására vonatkozóan, és örömmel várom a kollégák javaslatait. Thank you very much. Now I'll... Köszönöm szépen. Most az árnyék előadóknak adom meg a szót. Pálkesztel úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is. Szeretnék Pecolino úrnak gratulálni az elvégzett kiváló munkáért. Kiegyensúlyozott a vélemény, figyelembe veszi a releváns aspektusokat a migráns válsággal kapcsolatosan. Az elmúlt hónapokban zajló válságról van szó. Általános értelemben nagyrészt egyetértek a véleménnyel. Én azért be fogok mutatni néhány módosítót, elsősorban azért, hogy gazdagítsam a véleményt, már ami a menedék és bevándorlási politikákat illeti, és sürgetve a koordinációt a hatóságok között, hogy ezeket az ügyeket hatékonyabban tudjuk adminisztratív szinten kezelni. Köszönöm. Poreba? Köszönöm, Poreba úrat nem látom. Csezek úr itt van. Parancsoljon. Poszva Tomás. Köszönöm. Tomás Poremba nevében szólnék. Először is köszönetet mondanék a bemutatott dokumentumért és az ott szereplő elképzelésekért. A migrációs válsággal kapcsolatosan, ugye meg kell jegyezni, hogy ez, ez egy állandóan változó jelenség, és itt a kohéziós politika lehetőségeihez kell tartanunk magunkat. Először is a kohéziós politika alapjaira kell utalnunk, tehát az Európai Unión belül az életminőség kiegyenlítése a cél, a foglalkoztatási arány növelése és a növekedés. Aztán itt az a kérdés, hogy a kohézis politika és annak eszközei egyáltalán játszhatnak-e szerepet a migrációs válság korlátozásában. A struktúrás alap éppen helyes eszköz lehet a migrációs válság, válság következményeinek mérséklésére, ami pedig a döntést illeti a források elosztásáról és a prioritások kijelöléséről Itt nem arról van szó, hogy csupán a tagállamok végzik ezt anélkül, hogy a bizottság beavatkozna. A kohéziós politika bizonyosan nem tudja az unió valamennyi hibáját orvosolni, és a tagállamok sem rendelhetik alá igényeiket az európai célokkal szemben. Sok állam, sok közigazgatás egyáltalán nincs felkészülve a migránsok befogadására, akár nyelvi szempontból sem. Mm, két nagy kihívás van itt előttünk, a migrációs kérdés. Ha a migránsok már az EU területére érkeztek, és ugye azok kérdés, akik ide akarnak majd eljutni. A humanitárius katasztrófa arra szólít fel minket, hogy segítséget nyújtsunk a menekülteknek, azonban mindez koordinált formában kell, hogy történjék. Itt a polgárunk biztonságának kérdése is felmerül a strukturális alapokkal kapcsolatos döntéseket is meg kell hozni ezen jelenség kapcsán a régiókban és a városokban magukban. Meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen módosítókat nyújtsunk be ebben az irányban. A migrációs válság jelenleg alapvető probléma az EU számára. Helyes döntéseket kell hozni. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Úgy gondolom, hogy Kozolino úrnak a jelentése nagyon, véleménytervezete nagyon jó. Sokat nem is akarok hozzátenni. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a helyi és a regionális, illetve kormányzati testületek, valamint az Európai Unió össze kellene, hogy hangolja a fellépéseit a földközi közi és a menekült válságban. Valahol valami mindig történik. Nagyon gyakran kis faluban, egy bícsen, a tengerparton, valahol, ahol Európa területe kezdődik Európa déli határain. Ez a helyzet most nagyon érdemes a figyelmünkre, mert a déli területek, a déli országok a válságot egymagukban nem tudnák megoldani. Ezért támogatom ezt a véleményt. Bizonyára az Európai Parlament vélemény alakításában is fontos szerepet fog játszani. Anke úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Ismét Vana kollégám nevében szeretnék most hozzászólni, aki köszönetet mond a vélemény szerzőjének, Kocolino úrnak, a kiváló véleménytervezetért. A frakciónk azt szeretné, hogy az európai beruházási és strukturális alapokat használjuk fel a jelenlegi kihívások kezelésére. Kretszú biztos asszony és a bizottság is kifejezte, hogy ők rugalmasak, és hajlandóak a programot megváltoztatni 2014 és 20 között. Tájékoztatás szerint, amit kaptam, csak két ország részesült ebből az új lehetőségből. És az azért van így, mert a tagállamok nem akarnak visszatérni és a cselekvési programokat újból megnyitni, és előről kezdeni a tárgyalásokat. Szeretnénk, hogyha a jövőben a módosításra lehetőség lenne. Nagyjából egyetértünk a véleménytervezettel, de egy-két elemmel szeretnénk kiegészíteni. Elsősorban szükséges lenne a, az önkéntesek és a fizetett dolgozók munkáját megemlíteni. Rendkívül fontos volt ez a munka, különösen ott, ahol az államok nem tudtak megfelelő szolgáltatást nyújtani. Ezen kívül szeretnénk, hogyha említené a szöveg a civil társadalommal való együttműködést is. Még egy fontos pont a szolidaritás a tagállamok között, illetve ennek a hiánya, ami nagyon is nyilvánvaló volt az elmúlt hónapokban. Szeretnénk továbbá hangsúlyozni azt, hogy az államok közötti több állam által indított kezdeményezés nagyon hasznos és hasznos lenne. Köszönöm szépen mindent! és továbbra is szeretnék együttműködni. Questo è una... Temető ez, ez egy olyan vélemény, ami nagyon fontos, hasznos számunkra ebben a súlyos helyzetben. Egyetértek az a kolléga ajánlásainak nagy részével. Örömmel fogadjuk az ígért rugalmasságot a biztos asszony részéről, mert ami az operatív programok módosítását illeti. Nagyon kell figyelnünk arra, hogy egyes forrásokat hogyan költik el, például itt van a egyes befogadási központok irányítása, ahol is sős események történtek, melyeket már a bíróság vizsgál, mert ami a szervezet beszűrődését illeti Európába. Tehát nagyon figyelnünk kell a források felhasználására, ahogyan egyébként a kohéziós politika egyes forrásának felhasználására is figyelnünk kell. Egy általános megjegyzés, Hogyha egyetértenek, akkor ezt szeretném beilleszteni a véleménybe. Az EU és különösen az egyes tagállamok meg kellene, hogy próbálnak következetesebben fellépni, nem egyéni módon eljárva. Gondolok itt arra, ami Líbiával kapcsolatban történt egy ideje, vagy a nem koordinált fellépésre egyes országok részéről a közel-keleti események kapcsán. Ebből a szempontból nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az EUMS 80 es cikke szerint az Európai Unió politikáit a szolidaritás és a felelősség egyenlő megosztása jellemzi a tagállamok között pénzügyi szinten is egyetértünk a kölni események elítélésében, Ugyanakkor nem szabad, hogy az ilyenfajta eseményeket eszközként használják, hogy megbélyegezenek több millió menekülőt, akik a háború és üldözések elől menekülnek Európába. Az egyetlen módja az embercsempészek hárójának lebontásának éppen az, hogy biztonságos folyosókat építünk ki Európa felé a gazdasági migránsok és menedékkérők számára készek vagyunk abban, hogy a kollégát segítsük a vélemény megfogalmazásában. Köszönöm szépen. Borel úr, kívánna hozzászólni? Oui, brièvement, Madame la Présidente, tout d'abord pour dire que nous... nous. Capitaine Röviden elnök asszony, teljes mértékben ellenezzük a masszív migráns politikát és a migránsok befogadásának politikáját. Migránsnak nevezik őket a rendszerek, valójában illegális bevándorlókról beszélünk, tehát teljes mértékben ellenezzük ezt a véleményt, mivel nem az EU, illetve a tagállam kell, tagállamok kell, hogy megfizessék ezen migrációs politika árát. Itt a tömeges migráns befogadás veszélybe sodorja rendszereinket, kultúráinkat, civilizációinkat, és súlyos következményekkel járhat mindez országaink számára. Az NL frakció ellenzi a migránsok befogadását, és ők letelepítését területeinken, nem a mi feladatunk a migránsok befogadása, hanem a Szíriához sokkal közelebbi országoknak kell megtenniük ezt az erőfeszítést. Merkel asszony próbált bőkezű nagylelkű lenni, nyitott az egész világ felé, hogy több száz millió migráns befogadjon, mondotta ő, és aztán egy kicsit lefelé kellett korrigálni a, ezeket a számokat, hiszen a népe szembesült ezzel a migráns válsággal. Úgy vélem tehát, hogy minden egyes euró, amit a migránsok befogadására küldtenek, katasztrofális hatásokkal jár számunkra, és ö, egyfajta öngyilkos hatást eredményez az EU tagállamok számára. Tehát a strukturális alapokat ahelyett, hogy a migránsok befogadására költenénk, azt hiszem, hogy azt kellene megvizsgálnunk ehelyett, hogy hogyan lehet a Schengen térségből kilépni és visszaadni a hatásköröket a tagállamoknak, hogy visszanyerjék szuverenitásukat, és dönthessenek arról, hogy kit akarnak befogadni, és kit nem a saját területekre. Tehát ami ezt a véleményt illeti, mi ezt erőteljesen ellenezzük, és ilyen értelemben fogunk módosítókat benyújtani. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Még két név szerepel a felszólalási listán. És ezzel lezárom. Tomasics asszony és Wilfrida asszony. Először Tomasics asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. A véleménytervezet jó. Persze, vannak olyan dolgok, amikkel ki kell egészíteni, de majd módosítókat nyújtunk be. Egy dolgot szeretnék azonban hangsúlyozni – hogyha tényleg segíteni akarunk a menekülteknek, hogy munkahelyet találjanak, ha tényleg segíteni akarunk integrálódniuk a társadalmainkba, akkor minden tagállamnak be kellene nyújtani az információt arról, hogy milyen munkahelyek állnak rendelkezésre bizonyos országokban. Mert így oda tudnánk küldeni ezekre a konkrét területekre a migránsokat, és olyan munkát tudnának találni, amire ki vannak képezve. Valamint azt is figyelembe kell venni, hogy milyen munkanélküliségi arány van már is a tagállamokban. Nem küldhetjük a migránsokat oda, ahol nagyon magas a munkanélküliek aránya, mert az a helyi népességgel ellenségeskedéshez fog vezetni. Köszönöm Kocolino kollégának szeretnék gratulálni ezért a jelentésért, amely igencsak hatékony, és nagyra becsülöm ebben az anyagban a végkövetkeztetés vagy végső pontot. Tény az, hogy a Regész Szakbizottság véleményt ad ezzel a témával kapcsolatosan, amely igencsak kihat a regionális adminisztrációra és irányításra, valamint a tagállami és az európai szintre úgy szintén. Hiszen valójában a régiók, és itt főként az enyémről szólnék, Dél-Olaszországról, Szicíliáról, hatalmas erőfeszítéseket, tehát az én régióm konkrét szempontból a több ezer migráns kezelését illetően, akik Európában próbálnak menedéket találni. A határok kezelése azt is jelenti, hogy infrastruktúrákat kell kezelni, egészségügyi központokat kell létrehozni, forrásokat kell elkülöníteni, átcsoportosítani más célokról, amelyek úgy szintén szükségesek lennének, hiszen itt egy vészhelyzetet kell kezelnünk, és ez egyáltalán nem megelőzhető. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez a vészhelyzet nem fog megszűnni, hanem egyre fokozódik. Ez a vészhelyzet már évek óta tart, és nem találtak erre megoldásokat, sőt megközelítés módokat sem, amelyek teljes mértékben hatékonyak lennének. A migrációs kérdéskör, tehát a mi nézőpontunkból azt ö, ö, éli meg, hogy egyrésztről itt van annak szükségessége, hogy globális megközelítést alkalmazunk európai szinten, tehát itt egy dihotómiáról van szó, tehát nem egyes tagállami egyéni megközelítésről van szó, ugyanakkor viszont olyan megközelítéseket láthatunk a helyszínen, amelyek regionális jellegűek. Tehát nem csupán támogatom Andrea munkáját, hanem, ahogyan elmondtam a kezdetben, a 23-as cikk ugye a rugalmasságra vonatkozik a közkiadások, a plusz közkiadások vonatkozásában. Én még meg is erősíteném ezt a koncepciót, tehát teljes mértékben elleneznünk kell a merevséget. A merevség egyáltalán nem veszi számításba ezt a vészhelyzetet, amit már néhány éve megtapasztalunk és a merevség kedvezőtlenül hathat azon államokra, vagy akár régiókra, amelyek a legtöbbet tették annak érdekében, hogy kezeljék ezt a vészhelyzetet. Így káosz alakulhatnak ki, és már átélhetünk ilyenfajta helyzeteket, sőt cselekvésképtelenség is kialakulhat amikor is egyrésztről nem teljesítjük a befogadási kötelességünket, illetve az integráció végső célját. Ugyanakkor az lenne a célunk, hogy ez a megközelítés szolidáris jellegű legyen, és integrált is, nagyon sok szakbizottságban szólunk arról, hogy egy globális megközelítésre van szükség. Tehát a kötelezettségek súlyos, szigorú betartása ilyen következménnyel járna, káoszt jelentene, és zűrzavart alakítanak ki azokban a tagállamokban és régiókban, amelyek a legtöbbet teszik ebben a kérdéskörben. Szerintem az én megközelítésemre van itt szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a sok észrevételt a kollégáktól, árnyék előadóktól. Itt van a bizottság képviselője Olmos Andor és Filip Sendlé, ha jól ejtettem a neveket, ha nem, akkor elnézést kérek, és a tolmács is. Önöké a szó. Thank you very much. Um, so my... Köszönöm szépen. Valóban a migráció az egyik legfontosabb prioritás, mióta Juncker úr átvette a bizottság elnökségét, ez az egyik a tíz prioritásából, és kezdetek óta nagyon aktívak voltunk ezen a területen. Átfogó megközelítést dolgoztunk ki, amely ennek a kérdésnek az összes tényezőjét megpróbálja számba venni. Nagyon örülünk, hogy a bizottság is készül, készített egy jelentést a holisztikus megközelítéssel kapcsolatosan. Ez nagyon érdekes számunkra, ahogyan továbbfejlesztjük a politikákat. És egyetértek a felszólalásokkal, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy nincs egyszerű megoldás erre az összetett problémára. Nagyon sok erőfeszítést fog igényelni sok szereplő részéről, helyi, regionális, nemzeti, európai szinten Avramopoulos biztos is elmondta, hangsúlyozva, hogy nem teheti, nem oldhatja meg ezt a problémát. Egyedül egyik tagállam sem, európai megközelítésre van szükség. Most át is adom a szót a kollégámnak ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Néhány szót szeretnék szólni az európai forrás felhasználása kapcsolatosan az RDF kapcsán ahogyan a biztos asszony is az előbb elmondta. Állandó párbeszédet tartunk a tagállamokkal arra nézve, hogy hogyan lehet mozgósítani több európai forrást a migráció kihívásainak megoldására. Két dolgot szeretnék említeni, ezek talán a legfontosabbak. Krecu biztos asszony minden tagállamnak küldött egy levelet, felvetve ezt a kérdést, és azonnali intézkedéseket sürgetett, sürgősségi intézkedéseket és a az integrációra vonatkozó intézkedéseket, ami a forrásfelhasználást illeti. A tagállamoktól szeretnénk megtudni, hogy hogyan reagálnak ezekre a szükségletekre. Kilencen már reagáltak, meglehetősen pozitívan a legtöbben. Nem mondom, hogy azonnali intézkedés történt, mint az újraprogramozás az elfogadott programokban, de van készség erre. Vannak bizonyos tagállamok, tagállamok, amelyek vonakodnak inkább, a második dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a belügyi és a foglalkoztatási főigazgatósága közösen a nyugat-balkáni útvonalat követtük Szlovéniában, Görögországban, Magyarországon, Bulgáriában jártunk párbeszédet kezdeményeztünk a kormányjal, feltárva a legfontosabb igényeket, kihívásokat a jövőre nézve, feltárva, hogyan lehet az európai alapok felhasználásával segíteni. Reméljük, hogy jelentős változásokat tudunk elérni a források felhasználásában, a szükségletek óriásiak ugyanis. Ebben a hónapban azt tervezzük, hogy nemzetközi szervezetekkel tartunk találkozót, és a terepen dolgozó civil szervezetekkel, Vöröskereszt, IOM, UNHCR, feltárva, hogy hogyan tudjuk jobban felhasználni ebben az összefüggésben az európai alapokat. Utolsó gondolatként a 23. cikket említették ugyanis, annyit szeretnék erről elmondani, hogy a rugalmassági szabályokat már napirendre vettük 2015 januárjában kezdődött meg ez a munka. Ezt is vegyék figyelembe. Köszönöm szépen. Gozolino úr szeretne, szeretné ellezárni a vitát? Tessék. Eh, Fontos ez a mai vita. Az egységesség és jelentős részvétel a vitában várom hétfőn a módosítókat, és aztán majd együtt fogunk dolgozni. A legfontosabb pont számomra az, hogy a kohéziós politika bármilyen merev is ennek programozási meghatározása, és mennyire kötődik határidőkhöz, mégis egy olyan szakpolitika, mely erőteljesen innovatív jellegű, különösen szociális szinten. Ez számomra egy újdonságnak tűnik, és egyébként a biztos asszony, Kretszú biztos asszony is elmondotta az eszmecsere során ezt. Ezt újdonságnak, jelentős újdonságnak érzem a kohéziós politika kapcsán. Thank you. Köszönöm szépen. Emlékeztetnék a módosítók benyújtásának határidejére. Hétfő, január 18-a, 5 óra, délután 5 óra. Egyéb napi rendi pontok alatt kérdezni, van-e valakinek valamilyen témajavaslata. Ha nincsen, akkor szólnék a következő ülésekről. Január 25-én hétfőn délután rendkívüli közös találkozó lesz a Koter Bizottsággal és a Régiók Bizottságából. A városfejlesztési napirendről lesz itt szó, nem sokára kiosztjuk a napirendet ezzel kapcsolatosan. A következő soron következő rendesülésünk február 15-én hétfőn délután lesz, illetve 16-án, február 16-án kedden délelőtt. Most lezárom az ülést és kérem azokat, akik nem kaptak meghívást a koordinátori ülésre, hagyják el a termet, minél gyorsabban elnézést, hogy sürgetem önöket, de kiszaladunk az időből. Köszönöm a tolmácsok munkáját, és emlékeztetném a koordinátorokat, hogy 12.30-ig van tolmácsolás, és utána valószínűleg angolul fogjuk folytatni.